No hammer today? No hammer? Fine. You have to switch on the other. Yes. This is going to be the one. Buenos días. Jó napot kívánok! Muy buenos días. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nincs kalapácsom. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy most szóban kell, hogy megkérjek mindenkit arra, hogy foglaljon helyet. Segítsenek engem abban, hogy elkezdhessük az ülést. Újra szeretném elmondani, hogy akik az alakuló ülésen nem vetek részt, a LIBE bizottság második a mandátum második felére szóló alakuló ülésen nem vettek részt, azok számára az szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, tehát most itt mindenki előtt újra, hogy köszönöm szépen, hogy újra megválasztottak elnöknek a mandátum második részére. Megpróbálok tanulni a korábbi tapasztalatból. Úgyhogy már ezen az első ülésen is nagyon-nagyon sok feladatunk van. 25, 25 napi rendi pont, egyel sem kevesebb. Úgyhogy eh, szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, és arra kérni, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tartsuk a, az időt mindegyik pontnál, mert csak itt tudjuk lezárni az összes napi rendi pontot. Szeretném üdvözölni Bockov eh, urat a Dán elnökség részéről, Dánia igazságügyminiszterét, aki a tanács soros elnökségét képviseli itt előttünk. Üdvözlöm Önt, Bockov úr, nagy öröm és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött a bizottságunk ülésére és természetesen már most tudom mondani, hogy a LIBE bizottság minden tagja és az egész bizottság részéről is teljes együttműködést biztosítunk a Dán elnökség számára, hogy valós, sikeres elnökségi munkát végezhessenek. Mielőtt meghallgatjuk Boszkov úr bevezetőjét, vegyük úgy, hogy elfogadtuk a napirend, a jegyzőkönyveket, tehát a Egyébként a 20-as napirendi pont, Európai Unió és Kanada közti megállapodás az utas nyilvántartási adatállomány a PNR átadásáról. 18, tehát 11.40-18.30 között tárgyaljuk ezt a pontot zárt ülésen. A napirendet tehát vegyük úgy, hogy elfogadtuk, és Vegyük úgy, hogy elfogadtuk azokat a jegyzőkönyveket, amelyek a korábbi ülésekre vonatkoznak. Ha nincs semmilyen ellenvetés, akkor úgy veszem, hogy ezeket a jegyzőkönyveket elfogadtuk. És ne is késlekedjünk, hallgassuk meg Morten Bockov urat, a Dán igazságügy minisztert, mutassa be számunkra a tanács soros elnökségének prioritásait, a következő fél évre vonatkozóan, a Dán elnökség idejére vonatkozóan. Miután meghallgatjuk a miniszter úr bevezetőjét, kérdéseket tehetünk majd föl a miniszter úrnak. Öné a szó, üdvözlöm még egyszer. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék én is gratulálni, hogy újra választották a bizottság elnökének. Én is remélem, hogy gyümölcsöző, jó lesz az együttműködés az egész bizottságnak. Most rá is térnék a Dán soros elnökség munkája bemutatására. Akia, eh, kollégák! Tisztelt Európai Parlament, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kapok arra, hogy bemutathassam önöknek a Dán elnökség programját, hiszen egy nagyon fontos területről van szó, és egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt ma eljöhettem önökhöz, és szólhatok önökhöz a jogi és belügyi kérdésekről. Ez egy nagyszerű lehetőség. Nagyon örülök ennek, és megpróbálom ezt nagyon alázatosan megvalósítani. Az elmúlt hónapok során lehetőségem volt arra, hogy többükkel is találkozzak. Kopenhágában és Strasbourgban is már tudtunk találkozni egymással korábban. Ezek az ülések nagyon pozitívak és konstruktívak voltak egyben. Egyébként azt gondolom, hogy azt is megállapítottuk, hogy jól megértjük egymást, és nyílt dialógust tudunk folytatni egymással. Minnyáján tudják, hogy a szakmai kompetenciákat nagyra becsülöm, és véleményüket nagyra értékelem, és nagyon sok témát fogunk közösen a következő hónapokban megbeszélni. Mint tán elnökséget képviselő miniszter, nagyon örülök már most a jó együttműködésnek az Európai Parlamenttel, és még intenzívebbé szeretném tenni ezt a munkát, és főként a Libe Bizottsággal is nagyon szorosra szeretném fűzni az együttműködést. Nagyon sok feladat vár ránk. Hadd térjek rá a lényegi pontokra. Mi igyekeztünk magasrangú hivatalnokokat és bírókat, akik már nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, megbízni különböző tanácsi feladatokkal, és ők lesznek azok, akik a tanács munkacsoportjaiban az üléseket vezetni fogják Dán részről. Én, mint miniszter, a nagykövetekkel is együtt fogok működni az EU-ban, és mi leszünk a kapcsolattartók és az interfészek, akik az Európai Parlamenttel a kapcsolatokat tartani fogják. Egyébként ennek a bizottságnak minden tagját szívből megkérem, felkérem, meghívom arra, hogy a tanácsi elnökséggel lépjen kapcsolatban, amikor úgy gondolja, hogy erre szükség van. A mi ajtóink nyitva vannak mindig, nyugodtan jöjjenek, várjuk Önöket, és reméljük, hogy élni fognak ezzel a lehetőséggel, hogy esetleges kéréseiket, ötleteiket, kérdéseiket megosszák velünk. És most szeretnék néhány témát felsorolni, amivel a következő hat hónapban főként súlypontilag foglalkozni szeretnénk. Azt is hadd mondjam el, hogy nagyon szívesen más témákról is beszélgetek önökkel, tehát nem csak a mi általunk kiválasztott súlyponti témákról, hogyha bárkinek ilyen téma ötlete van, akkor kérem, hogy ezzel keresse meg nyugodtan bennünket és minden lehetőségemben álló ö, meg fogok tenni annak érdekében, hogy jó eredményeket érjünk el. Dánia a tanácsi elnökséget egy olyan időpontban veszi át most, amikor nagyon-nagyon fontos az, hogy erős és szoros európai együttműködést folytassunk. Ugyanis egy olyan gazdasági helyzetben találjuk magunkat, amely szükségessé tette azt, hogy az európai együttműködésnek minden egyes részterületét erősítsük, és ez valóban közös, és valóban új kihívások elé állít bennünket ez a helyzet. Azonban vannak egészen különleges kihívások is, amelyek kimondottan a jogi, bel- és igazságügyi területen állnak előttünk. Például a migráció és menedékjog területén. Hadd mondjam el azt, hogy van egy fő prioritásunk ezen a területen, ugyanis gondoskodni szeretnénk arról, hogy a közös európai menedékjogi rendszert tovább részleteiben is kidolgozzuk, és előbbre vigyük. Nagyon keményen fogunk dolgozni, hogy ezt a célt még ebben az évben valóban előbbre vihessük, és nagyon reméljük, hogy az Európai Parlamenttel folytatott együttműködések, tárgyalás már hamarosan megkezdődhet, hiszen nagyon sok jogi aktusra van szükség ezen az úton. Tehát, ahogy jelen pillanatban áll a dolog, a lehető legnagyobb előre a Dublini rendelettel kapcsolatban sikerült elérni, és a a menedék jogi kérelmek elfogadásával kapcsolatos irányelvvel kapcsolatban. Ugyanis ezt a menedék jogi rendszer tovább szeretnénk alakítani, és nagyon szeretnénk a lehető legmagasabb szintre hozni, és az ehhez szükséges jogi aktusokat szeretnénk megvalósítani. Tehát ez nagyon célra irányuló, céltudatos munkára van szükség, hogy a közös menedékjogi rendszerünket kiépíthessük, védeni szeretnénk ugyanis azokat, akiknek valóban védelemre is van szüksége, és ma egészen különleges napunk van egyébként, hiszen a módosított menekült jogi irányelv ma lép életbe. És az alapvető jogi aktusok a jogi rendszerben ezáltal mától alkalmazhatóvá válnak, és ezért nagyon fontos az, hogy az egész EU szolidaritást vállaljon azokkal a tagállamokkal szemben, akik itt nagyon nagy ki, különösen nagy kihívások előtt állnak, hiszen ő náluk a legnagyobb a menedékjogot kérők és az illegális bevándorlási áramlatok. Egyébként ezt közös kihívásnak kell tekintenünk minden tagállam között, hiszen hogyha valamelyik tagállam rendszere, menedékjogi rendszere összeomlik, akkor azt a problémát közösen kell majd megoldanunk. Tehát itt a szolidaritás rettentően fontos. Nem szabad, hogy ez csak egy ilyen pusztán szlogen maradjon, hiszen a szolidaritás elvárja tőlünk azt, hogy konkrét esetekbe cselekedjünk, konkrét kezdeményezéseket is tegyünk, és ez egy olyan eszmecsere, amit közösen szeretnénk majd önökkel lefolytatni. A konkrét lépésekkel kapcsolatban, amelyeket tervezünk, hadd mondjam el, hogy egy informális tanácsi ülésre kerül sor majd Kopenhágában a következő napokban, ez jogi és menekült jogi kérdésekben, és a szolidaritás témáját írtunk föl az ászlónkra. Tehát, hogyha itt a menedék jogi kérdésekről beszélünk, akkor hadd mondjam el azt, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy mandátumot kaptunk arra, hogy a parlamenttel tárgyalásokat kezdhessünk egy olyan program megkezdésével kapcsolatban, amely támogatná a tagállamokat, ezen a téren. Itt a lakóhely megválasztására vonatkozó kérdésekről lesz szó. Ugyanis, hogyha bevándorlásról, migrációról és menedékjogról beszélünk, akkor a harmadik országokkal folytatott együttműködés is prioritást jelent. Itt közösen dolgozunk a közös migrációs stratégia kialakításával kapcsolatban a teljes Európai Unió vonatkozásában, és igyekszünk ezt az együttműködést ezen a területen támogatni. Ezt egyébként újra és újra kihangsúlyoztuk és rámutattunk arra, hogy ez rendkívül fontos, főleg a vízum területen. Például ott is adódik egy-két nagyon lényeges kérdés. És szeretném, hogyha a bizottsággal közösen egy módosított vízum rendeleten dolgoznánk a jövőben. Ugyanis várjuk azt, hogy ez konkrét eredményeket hoz majd, és azt várjuk ettől, hogy tavasszal a parlamenttel ezzel kapcsolatban tárgyalásokba léphetünk, és egyébként a továbbiakban pedig nagyon céltudatos munkát szeretnénk az illegális bevándorlás elleni harcba is fektetni. Itt a Schengeni rendszer hatékonyabb átételéről van szó főként, és hatékonyabb alkalmazásáról. Van egy további fő prioritásunk, mégpedig az, hogy a Schengeni együttműködést tovább szeretnénk erősíteni. Ezt az együttműködést egyébként a Schengeni Egyezmény keretében az elmúlt időszakban úgy láttuk, hogy nagyon erőteljes nyomás alá került, a Schengen együttműködés, és ezért is rendkívül fontos az, hogy továbbra is együttműködjünk azon, hogy egyre erősebb és hatékonyabb legyen a Schengeni együttműködés, és hogy ennek megteremtsük az alapjait. Hiszen mindenképpen a Schengeni együttműködést erősíteni kell, és hatékonyabbá kell tenni, hiszen ez a szabad mozgás biztosításának az egyik alapfeltétele, és ez pedig az ala, egyik alapjog az, és az együttműködésünk egyik alapjoga nagyon fontos az Európai Parlament számára az egyik elv, és ezzel tisztában vagyunk, és tudjuk, hogy főként a LIBE bizottság az, aki erre nagy súlyt helyez. Tehát ezért is ezt a munkát mi a prioritások mentén szeretnénk lebonyolítani. A Schengeni Governance csomag két ilyen fő prioritáson alapul. A tanács a parlamentek közösen ki fogja dolgozni a megfelelő megoldásokat, és megpróbálja kiegyensúlyozottan a nyitottság, de másik oldalon a biztonság mentén ezt kiegyensúlyozni. A Schengeni Egyezmény az egy rendkívül fontos eszköz arra, hogy a belső biztonságot biztosítsuk az Európai Unión belül, és a határon átnyúló bűnözés ellen harcolhassunk a rendőr, rendészeti jog és büntetőjog területén az EU-ban nagy kihívásokkal nézünk szembe a terrorizmus és a határon átnyúló bűnözés elleni harcra gondolok. A terrorizmus és a szervezet bűnözés sajnos a belső biztonságot nagy mértékben veszélyezteti az Európai Unióban, és mi, mint tapasztalt politikusok, felelős politikusok, mi kaptuk azt a feladatot, hogy ezekkel a kihívásokkal megküzdjünk. A mi feladatunk az, hogy megvédjük a népeinket, és ők jogosultak arra a népeink, és ezt kérik is tőlünk, követelik tőlünk, hogy védjük meg őket ezektől a fenyegetettségektől. És hogyha ezt hatékonyan kívánjuk tenni, akkor közösen és nagyon szorosan kell együttműködnünk, és vált, válnak vetve kell dolgoznunk. Ez egy döntő szempont, tehát rendészeti és rendőri egységeinknek mindenképpen gondoskodnunk kell arról a lehetőségről, hogy határon átnyúlóan tudjanak ők is dolgozni, és ehhez meg kell teremtenünk a megfelelő intézményi rendszert és eszköztárat. Nagyon fontos, hogy bevezessük az európai eh, repülő utas adatbázist, és ez egy nagyon fontos lépés lesz a terrorizmus elleni harcban. Nem nál fenn kétség azt illetően, hogy ez hatékony lenne-e, például az akár az emberkereskedelem elleni harcban is, illetve a már említett fenyegetésekkel szembeni harcban is. És ennek a témának a körében is nagyon intenzív munkát tervezünk az elnökségünk alatt. Természetesen nagyon fontos az is, hogy mindig gondoskodjunk a megfelelő kiegyensúlyozottságról, hiszen ugye egy részről hatékony bűnüldözésről kell gondoskodnunk, másrésztről viszont a magánélet tét a polgárainknak védenünk kell. Tehát nem szabad soha túllőnünk a célon. Ugyanis a fenyegetettség a terrorizmus által azért nem válhat egy ilyen bianco blankó csekké, hogy bármit megtehessünk ebbe az irányba. Tehát, ahogy már ezt elmondtam, nagyon fontos, hogy a polgárainkat, a népeinket védenünk kell, ez a kötelességünk, hogy megvédjük a terrorizmus elleni fenyegetéstől. A PRN szövegekben egyébként azt irányoztuk elő, hogy nem szabad tovább tárolni az adatokat, mint amennyi ideig szükség van ezekre az adatokra a további feldolgozáshoz. Tehát nem szabad olyan adatokat sem eltárolni, amelyek nem relevánsak a bűnüldözés szemszögéből. Ezeket az adatokat se gyűjteni, se tárolni nem szabad ezek szerint, a szövegek szerint. Én azt gondolom, hogy sikerülni fog egy jó kompromisszumot találni, megfelelő kiegyensúlyozott megoldást, és már most örülök annak, hogy ezeket a szövegeket megvitathatjuk majd az Európai Parlamenttel. Van egy másik igen fontos téma, ami szintén a repülőutas adatbázissal függ össze. Itt az Egyesült Államokkal kötött egyezményünkről van szó, mégpedig a repülő utasok adatainak a cseréjével kapcsolatban itt nagyon komolyan foglalkozni fogunk itt az adatcsere kérdésével az USA-val. Még azért ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy utaljak arra, hogy a tárgyalások alapján nem indulhatunk ki abból, hogy száz százalékig a mi saját európai kívánalmainkat fogjuk tudni elérni majd a tárgyalások során. Ez ugyanígy érvényes az USA-val folytatandó tárgyalásokra is, tehát nem várhatjuk el, hogy 100%-ban a mi elvárásaink teljesüljenek. Vannak szövegtervezeteink, amelyek a lehető legjobb realizálható változatot tartalmazzák, amit mi kívánatosnak tartanánk. Sikerült eredményeket elérni a tárgyalások során, és ez nagy mértékben arra vezethető vissza, hogy az Európai Parlament következetesen eh, követte, nyomon követte ezeket a témaköröket. Amit nagyon kívánatosnak tartanánk, az az lenne, hogyha az Európai Parlament csatlakozna a mi elképzeléseinkhez, és hozzájárulna ahhoz, hogy az Egyesült Államokkal megköthessük ezt az egyezményt. Mi az elnökség részéről nagyon szívesen rendelkezésükre állunk, a bizottsággal együtt további információkat küldünk önöknek nagyon szívesen, hogyha szükségük van ezekre, ahhoz, hogy lefolytathassák saját eszmecseréiket itt az Európai Parlamenten belül. Már létezik egy tervezet ezzel kapcsolatban, ez a robbanó szerekkel kapcsolatos, illetve prekurzor anyagokkal kapcsolatos anyagokkal kapcsolatos rendelet tervezett, hiszen a terroristák nagyon gyakran otthon a konyhába barkácsolják össze ezeket a bombákat, és éppen ezért foglalkozunk el ezekkel az anyagokkal is, és azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy nagyon komolyan foglalkozunk, és megfelelő EU törvényeket fogadjunk el ebben a témában, hiszen hogyan is tudjuk megakadályozni preventíven a bűn, bűnözést. A lehető legjobb, hogyha hatékonyabbá tesszük a megelőzési eszköztárunkat. Ez ugyanígy érvényes a terrorizmus elleni harcra is, mint ahogy vonatkozik a más bűnözési formákra is. Mi a Dán elnökség alatt ezzel a témával is foglalkozni szeretnénk. Azt szeretnénk kideríteni, hogy hogyan tudunk eljutni egy olyan pontra, hogy megakadályozzuk azt, hogy a fiatalok radikalizálódjanak. És hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy azok a fiatalok, akik már bekerültek hasonló körökbe, rétegekbe, azokat visszahozzuk ebből a radikális nézőpontból. Tehát. És ez rendkívül fontos feladat elé állít bennünket a bel- és igazságügyi területen, amelyre már léteznek tervezetek, például az elfogató parancs, európai elfogató parancs, amivel azt gondolom, hogy saját bűnüldöző szerveinket támogatjuk az Európai Unión belül, annak érdekében, hogy ők is határon túlnyúló módon tudjanak megküzdeni a határon átnyúló bűnözéssel szemben, és ezzel nem valamiféle új eszközöket vezetünk be, hanem egész egyszerűen lehetővé tesszük azt, hogy hatékonyabban tudjanak élni a már meglévő eszközökkel, mint ahogy ez a múltban tehetséges volt. Akkor van még egy további terület, ami véleményem szerint szintén nem e, lényegtelen, ez pedig a különböző bűnügyek áldozatainak a védelme és támogatása. Az áldozatok védelmét nagyon magas prioritásként kívánjuk kezelni. Itt arról van szó főként, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, hiszen itt ugye egy részről arról van szó, hogy az áldozatok jogait védenünk kell, más részről viszont a jogbiztonságot a vádlott szempontjából is biztosítani szeretnénk. És főként válságos időszakokban fel kell ismernünk azt, hogy lehet, hogy van jó szándék, és a lehető legjobb szándékból cselekszünk, de hát azért mégiscsak vannak gazdasági tények és adottságok, amiket azért szintén nem szabad elfelejteni. Ezért is a az aktákba való betekintés jogával kapcsolatos szövegre is szeretnék utalni, ami december 15-én a parlament eh, elfogadta saját szöveg szövegét ezzel kapcsolatban, most ez visszakerült megint a tanács elé, és tudjuk, hogy itt nagyon nehéz tárgyalások várnak még majd ránk ebben az ügyben, és jelen pillanatban szondázzuk informálisan a nézőpontokat, a Dán elnökség mindenképpen egy nagyon jó, kiegyensúlyozott szöveget szeretne elérni ezzel kapcsolatban. Hát ezek a fő prioritások és témák, amelyekkel foglalkozni fogunk a következő hat hónapban. Tudom, hogy nagyon nagyra törőek ezek a célok, de hát azért is próbáltunk ilyen ambiciózusak lenni, mert azt gondoljuk, hogy itt mindenképpen előrelépést kell elérnünk, és azt gondolom, hogyha így együttműködünk, ezekben a dolgokban előre fogunk tudni lépni. Lezárásként hadd mondjam el azt, hogy hogy tanácsi elnökként az Európai Parlamenttel folytatott együttműködést a lehető legnagyobb jelentőségű kérdésként kezeljük. Mi egy olyan párbeszédet kívánunk, ami pozitív és eredményorientált. Tehát egy olyan együttműködést képzelünk el az Európai Parlamenttel, és erre fogunk törekedni, ami valóban működik, és nem csak a tanácson belül működik jól, hanem az Európai Parlamenttel folytatott együttműködésben is jól működik, hiszen Európának jó és hasznos válaszokra van szüksége a kihívásoknak való megfelelés tekintetében, hiszen társadalmaink nehéz feladatok előtt állnak. A mi kihívásunk az, hogy konkrét és jó eredményeket érjünk el, annak érdekében, hogy az európai polgárok ezt érezzék, és valóban profitáljanak ebből, és mi ezen fogunk dolgozni. Nagyon szilárdan hiszünk az európai gondolatban, értékrendben, de azt gondoljuk, hogy ezeket az ötleteket le kell vinni a gyakorlati élet szintjére, és meg kell tudni valósítani ott. Tehát az erőinket össze kell fogni, és közösen kell most, ez eljött az időpont, amikor közösen kell ezeket a kívásokat leküzdeni. Köszönöm szépen a figyelmüket. We thank you. We thank you. Köszönjük szépen. Köszönjük Bockov úr ezt a nagyon ösztönző bevezetőt a Dán soros elnökség munkaprogramjával kapcsolatban. Ha önnek is megfelel, akkor megnyitjuk az első kérdéskört. Javaslom, hogy két-három percben szólaljanak föl a frakció képviselői. És ezt követően lesz egy második kérdéskör, de először az első kérdéskörre hallgatjuk meg a válaszokat. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy tartsa be az időt, ahogy mondtam, nagyon sok feladatunk van, 25 napi rendi pontunk van, úgyhogy muszáj mindent megtennünk azért, hogy lezárjuk a napirendeket, plusz 12.30-kor koordinátorülésünk is van néppárt képviseletben Buzutil úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit üdvözlök, és köszönöm szépen, miniszter úr, a bevezetőjét. A néppárt nevében szeretném én is biztosítani arról, hogy teljes mértékben együtt fogunk működni önökkel az elnökség ideje alatt. Nagyon jó az indítás, hiszen egy, egyénenként egyeztetett már a koordinátorokkal és ez egy nagyon jó kezdés volt a együttműködésünk tekintetében. Az igazságügyi és belügyi témákban az optautok feladásáról gondolom, hogy nem tudom önt most meggyőzni a következő hat hónapban. Most szeretném elmondani, hogy melyek azok a prioritások, amelyek a néppárt számára is rendkívül fontosak. Reméljük, hogy az elnökségük ezeken a területeken előre fog lépni. Először is a közös menekültügyi politika. Ön is tudja, hogy idén 22 éve, hogy megcéloztuk ezt a közös menekültügyi politikát. Azt is tudja, hogy nehéz az előrehaladás ezen a területen, hiszen a parlament és a tanács között jelentős a véleménykülönbség a lényege tekintett tekintve, hogy mi is legyen az alapja ennek a közös menekültügyi politikának. Vagyis, hogy az országok hogyan tudnak közösen, teljes szolidaritásban fellépni a szolidaritás elve alapján ezen a területen. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy milyen konkrét kezdeményezéseket fog tenni a Dán elnökség menekültügyi témában. Azért, hogy konkrét szolidaritási mechanizmus lehessen felállítani. A további fontos területek természetesen Schengen. Hadd mondjam azt, hogy üdvözöljük a kormány által bevezetett változást, ami a korlátozásokat illeti hiszen Dániában a Schengeni övezete kapcsolatban korlátozások bevezetése történt, vagy erről volt szó. Reméljük, hogy inkább a Dán elnökség azon fog dolgozni, hogy megerősítse a Schengeni övezetet, és nem pedig, hogy bomlassza azt többi terület, ahol úgy gondoljuk, hogy előrelépés lehet előérni. Az Európai Elfogató Parancs egy jelentés készült erről a témáról. Nuno Nunamella kollégám volt az előadó. Reméljük, hogy megállapodásra tudunk majd jutni minél hamarabb a jelentés alapján a tanácsa és természetesen az áldozat csomag, ön is ezt említette, ön is említette ezt. Végül reméljük, hogy előrelépés fog történni a PNR megállapodások területén is. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy teljes legyen az együttműködés harmadik országokkal, illetve a tagállamok között a terülés elleni harc területén. De természetesen teljes mértékben tiszteletben kell tartani bizonyos elveket, beleértve az egyeni szabadságokat és a adatvédelmi jogokat. És köszönöm. Elnök, köszönöm Buzutil úr, szocialista frakció nevében Morajasz úr. Köszönöm szépen Bockov úr, szocialista frakció nevében szeretném elmondani, hogy a múlt évben ugye volt már egy megbeszélésünk, és a, most tegnap is, és a koordinátorok is mindannyian említették ezen az egyeztetésen, hogy üdvözöljük az önök programját. Van néhány olyan téma, a Dán elnökség most a, a teljes igazságügyi témát le akarja fedni a következő hat hónapban. Viszont úgy gondoljuk, hogy egy hatonapos elnökség alatt nem lehet minden területen előrelépni. Ezért hangsúlyozni kívánjuk, hogy meg kell határozni prioritásokat. Azok a területek, ahol közös a frusztráció, az egyik a menekültügyi téma, a menekültügyi csomag ez a szocialista frakció, nem csak a szocialista frakció számára, hogy, hanem az egész parlament számára egy fontos prioritást élvező kérdés. Viszont nagy az vélemény eltérés a tanácssal, ugye mindenki ismeri ennek a csomagnak a történetét, és azt szeretnénk kérni a Dán elnökségtől, hogy legalábbis a Dublini tématerületén lépjünk előre, és az előző két ülésen alapján is az a véleményünk, hogy itt fog történni előre lépés. Nem akarok belemenni a részletekbe, de szeretném, hogy megértse, hogy számunkra fontos ez a terület. A következő Schengen. Dániának különös szerepe van a Schengeni téma területén. Számunkra ezen belül a kulcs fontosságú kérdés nem csak az, hogy előrelépés történjen, hanem hogy biztosítani lehessen azt, hogy a parlamentnek döntéshozó szerepe van. Megértjük, hogy a tagállamoknak biztonsági ügyek fontosak, de a elmúlt néhány hónapban is láthattuk, hogy igazi EU szintű kormányzásra van szükség a parlament bevonásával. Ez számunkra a prioritás a Schengeni kormányzás kérdésében. A következő a dokumentumokhoz való hozzáférés és az átláthatóság. Dániának igazán irigyelhető politikája van az átláthatóság témájában. Úgyhogy a szocialista frakció úgy gondolja, hogy fontos, hogy megnézzük a kétharmados többség kérdését a parlamenti pozíció alapján. Ugye decemberben Kásmán kollégám készített erről jelentést, és szeretnénk, hogyha ez átmenne a tanácsnál, megértjük, hogy különböző felfogás van átláthatóság területén az egyes tagállamokban, de hát Dánia igazán szakértő ebben a témában, úgyhogy kérjük, hogy a tanács fogadja el ezt a témát. Búzitul úr nem említett egy témát. Vannak nehéz dossziék, amelyekkel foglalkoznunk kell itt a parlamentben a gazdasági válság közepén. Nagyon érzékeny kérdésekről vannak szók, de mégis például a legális törvényes bevándorlás. Tegnap beszéltünk erről. Két dosszié van, ideiglenes dolgozók témájára vonatkozik el, és a két dosszié vel foglalkozniuk kell a minisztereknek. A első legális bevándorlási dossziéról van szó a Lisszaboni szerződés követően, úgyhogy kérjük, hogy ne ö, tegyék félre ezeket a témákat, hanem foglalkoznak ezzel is. A következő prioritásunk a PNR, kollégák belementek már a részletekbe, most én erről nem akarok részletesen szólni, de vannak aggájaink a tárgyalások tekintetében. Úgy gondolom, hogy ön ismeri ezeket a kérdéseket, és ön is beszélt erről a bevezetőjében. Határon átnyúló áldozatvédelmi csomag és európai elfogadó parancs elég jelentős a konszenzus, hogy előre kellene lépni ezeken a területeken. De konkrétan a menekültügyi csomagra vonatkozóan a hat hónapos elnökség végén remélem, hogy amikor majd vissza fognak tekinteni, akkor azt láthatják, hogy előrelépés történt a parlamenttel együttműködve ezen a területen is. Elnök, köszönöm szépen. Weber asszony a liberálisok nevében. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a miniszter úrnak a lehetőséget, hogy a liber bizottság párbeszédet folytat, és köszönöm azt a lehetőséget is, hogy múlt év végén és tegnap délután is már tudtunk egyeztetni önnel. Igazából ugyanazt tudom csak megismételni, amit tegnap mondtam. Biztosítom az ADE frakció részéről a teljes együttműködést az ön számára, és több dossziéban, a lehető legtöbb dossziéban szeretnénk, ha előrelépés történne az elnökségük alatt. Készen állunk arra, és nyitottak vagyunk, hogy konstruktív módon dolgozzunk együtt a tárgyalásos, egyeztetéses folyamatban. Persze vannak bizonyos korlátok, tehát vannak kompromisszumos lehetőségek, de azért vannak olyan határok, amelyeket nem akarunk túllépni. Reméljük, hogy a hatónapos elnökség alatt előrelépés fog történni. És most inkább hajnám a többi kollégát, főleg az érzékeny témákkal foglalkozó jelentéstevőket, hogy ők is feltessenek önnek konkrét kérdéseket, és sok szerencsét az elnökséghez. Elnök, köszönöm, zöldek nevében Szergentini asszony. Köszönöm, elnök úr. Folytatnám és csatlakoznék az előttem szólókhoz. A szolidaritási témáról szeretnék szólni a menekültügyi csomaggal kapcsolatban. Tegnap a koordinátorokkal történt megbeszélésen már beszéltünk erről, és nagyon tetszett, amit tegnap mondott, mindjárt meg is keresem, mert felírtam, a szolidaritás minden releváns eleméről tárgyalni kell holnap és holnap után, amikor a többi tagállami kollégával fogok egyeztetni, ezt mondta ön tegnap. A lengyel elnökség részéről novemberben készült el a javaslat, a Dán elnökség is támogatta ezt, a menekültügyi témában, a menekültügyi rendszerben a szolidaritás kérdését. Itt alapvetően határvédelemről van szó, határőrökről van szó, és nem igazán foglalkozik ez az előkészített dokumentum azzal, hogy ténylegesen ezeknek az embereknek új életére van szükségük, és a déli országoknak biztosítaniuk kellene azt, hogy a Európában máshol esetleg megtalálják a helyüket ezek az emberek. Úgyhogy még végig kell gondolni itt a tényleges szolidaritási kérdéseket. mert számunkra a szolidaritás, a parlament számára a szolidaritás nem csak azt jelenti, hogy vegyük a határainkat. Az igazságügyi együttműködés a következő téma, amit említenék. Azt mondta, hogy a nyomozási parancs területén szeretne együtt lép, előrelépni. Biztosítjuk önt az együttműködésünkről, de a kölcsönös bizalom az az alap, amire építeni lehet. Volt a börtönök feltételeiről ki, tavaly kiadott zöld könyv, és a előzetes letartóztatásnak a feltételei az egyes országokban eltérő. Nem is tudom, hogy fogalmazzak. Vitatható a helyzet. Vannak olyan országok, ahol nem lehet valakit börtönbe jutatni, vagy pedig előzetes letartóztatásba helyezni, mert ezt nem tartják humánusnak. A kölcsönös bizalmon kell, hogy alapuljon az együttműködésünk, és nem pedig emberjogi, méltósági elveken. Hát ezt nehéz átvinni. A nyomozati parancson való munkájukban hogy tudják azt elfogadni, hogy egy bűnügy az egyik országban bűnügy, a másikban nem az, és hogy a rendőrségnek nyomoznia kell olyan emberek után, akik utána nem is akarnak nyomozni. A, nem lehet ennek az alapja a kölcsönös bizalom ezeknek az eszközöknek az alapja, hiszen itt a egy, egyének jogainak a megszegéséről van szó, sőt, az emberek életét erősen befolyásolja, hiszen egy országban bíróság elé állítanak egy embert olyan ügyben, amiről egy másik ország rendőrsége végzett nyomozást, Úgyhogy szeretném, ha ezt végig gondolnál. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. ECR kikat úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni, és szeretném üdvözölni a Dán elnökséget. Ha megengedi, néhány általános témáról szólnék először, az elnökség nemzetközi jellege. Amikor azt mondom, hogy nemzetközi, akkor arra gondolok, hogy mennyire jó az együttműködés, és milyen intenzíven kell egyeztetni a világ többi részével az elnökség idején. Tudom, hogy Washingtonban járt a miniszter úr, és egyeztetéseket folytatott, és megerősítette azt, hogy az elnökség jó transatlanti együttműködést és kapcsolatot akar kialakítani. Ez rendkívül fontos a jelenlegi világban a gazdaság és politikai problémák közepette, úgyhogy ezt üdvözlöm, és remélem, hogy ez folytatódni fog. Remélem, hogy sikeresek lesznek az EU-USA PNR megállapodás területén is. Nem kevés kihívás van itt, és teljesen korrekt módon utalt arra, hogy a parlament is nagyon sokat dolgozott és dolgozik ezen a témán. Remélem, hogy minden esetre sikeresen le fognak zárulni ezek a tárgyalások is. Az Egyesült Királyság tegnap este döntött arról, hogy belép ebbe, tehát optinről döntött a teljes parlamenti folyamat lezárásaként, ez nagyon ösztönző. A az EU-PNR megállapodás előadójaként, ami most készül elő, szeretném elmondani, hogy itt eltérőek a prioritások, de minden esetre remélem, hogy előrelépés fog történni az önök elnöksége alatt, és várom, hogy pozitív legyen az együttműködés ezen a területen a frakcióm szempontjából, vagy a frakcióm nevében is szeretném támogatni a jelenlegi átláthatósági témát. Nagyon sok munka már megtörtént nem csak Michael Cashman, hanem mások részéről is, azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy a dokumentációk hozzáférhetők. Nagyon sokat beszélünk a politikai életben az átláthatóságról. Legyen még több átláthatóság az intézményi életben is. Remélem, hogy szigorúan el fogják tudni érni ezeket a célokat. Néhány más témát is szeretnék említeni. Az elektronikus bűn, bűnözés Washingtonban transatlanti egyeztetések történnek, és én úgy gondolom, hogy az elektronikus bűnözés, a kiberbűnözés ugyanolyan fontos, mint bármilyen másfajta bűnözés, és ez egy növekvő fenyegetettséget jelent gazdaságilag is, és büntetőjogi szempontból is. Remélem, hogy a Dán elnökségnek lesz konkrét kezdeményezése, és segíteni fognak minket ezen a nagyon komoly területen. Végül elmondanám, hogy a menekültügyi témákban muszáj előrelépnünk, hiszen inkorrekt teher van bizonyos periférikus országokon, és úgy gondolom, hogy az elnökségnek muszáj lesz korrekt módon előrelépnie támogatóként. A miniszter úrnak ezt tegnap is említettem, tehát támogatói kell, hogy legyenek annak, hogy megfelelő és tisztességes módon orszoljanak el ezek a terhek a szolidaritás jegyében. Úgyhogy még egyszer sok szerencsét az elnökséghez. Elnök, Trienta Filini szurrat a GUE nevében nem látom, esetleg egy másik GUE frakcióbeli képviselő szeretné elmondani a frakció véleményét, ha nem, akkor most a függetlenekkel folytatjuk, Branson úr. Uh, thank you. Köszönöm szépen. A munkaprogram, amit hallgattuk ma reggel, az megerősíti azt, hogy a Dán soros elnökség és a soros elnökségek uralkodnak, de nem kormányoznak. Különös tekintettel a bizottságra való munka kapcsolatról. Nem csak a Dán elnökség programjáról van szó itt, hanem az európai projekt programjáról, amelyik előtte, az Dán elnökség előtt és utána is folytatódik. Tehát eh, egy olyan programról van szó, amely később Ciprus is megkapja, de én azt hiszem, hogy teljesen mindegy lenne, hogyha Üzbegisztán lenne a soros elnök az Európai Unióban. Beszélünk arról, hogy egyre több ember van, aki bevándorol, aki eh, mendékjogot kér az Európai Unión belül, olyan emberek, akik betelepednek az Európai Unióba. Ön azt mondta, hogy a menekültek fogalmát újra fogják definiálni. Igen, szükség van erre, ugyanakkor egyességre kell jutnunk arról, hogy mit fog ez jelenti. Szükség van arra, hogy legyen egy szűkítés. Azok legyenek menekültek, akik valóban, akiket valóban üldöznek a saját hazájukban, és nem bárki, vagy egyéb egyének. Azok, akik eh, eh, erőszakos bánásmódban részesültek, eh, azokat külön bánásmóddal kell, azokkal külön bánásmóddal kell bánni. Ön beszélt a terrorizmus fenyegetéséről. Természetesen ez egy nagyon fontos fenyegetés, ugyanakkor ön arról is beszélt, hogy ellenőrizni kell a robbanóanyag prekurzorait. Ez egy javaslat, amivel egyetértek. Ugyanakkor erről néhány hónappal ezelőtt volt szó, március-április körül, és néhány napra szükség lesz arra, hogy ez testet öltsön. Úgy vélem, hogy ez egy javaslat, ez egy javaslat, amivel amit adtunk a terroristáknak. Ugyanis egy ilyen intézkedést azonnal be kellett volna vezetni, és miután önkéntesen csatlakozott volna hozzánk az ipar, akkor meg lett volna az a biztonsági szálló, amire szükség van. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a külügyi miniszterek tanácsánál a nagy viták voltak, ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy voltak olyan értekezletek a hét elején, amikor is nagyon sok ennek a bizottságnak a tagja kimaradt. Volt egy koordinátorok ülés, amelyikből kimaradtunk például. Egyre inkább az a tendencia itt a parlamentben, hogy szűk körben tartsák meg azokat az értekezleteket, amelyek igazán nagyon fontos Bronz úr, meghallgattuk a különböző frakcióknak egy-egy képviselőjét, emiatt visszadom az szót miniszter úrnak, hogy tudjon válaszolni. Kérem, hogy röviden fogalmazzon ő is, mert nagyon sokan akarnak még kérdéseket föltenni, hozzászólni a témához, úgyhogy már most is mondom, hogy mindenki csak másfél percet fog kapni, egyébként nem tudunk mindenkit meghallgatni, úgyhogy Mindenki készüljön fel arra, hogy rövid kérdéseket tesz fel. Miniszter úr, öné a szó a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm ezeket a kérdéseket, amelyek nagyon fontosak, és most meg is fogom őket válaszolni. Számos kérdésben nagyon központi kihívásokkal foglalkoztak, amelyekkel meg kell küzdenünk itt Európában. És hát ezekre közös megoldásokat kell találnunk. Van ugyanis egy előnyünk, mégpedig pontosan az, hogy mi közösen tudunk dolgozni ezeken a problémákon. És a kérdések már arra mutattak rá, hogy közösen értelmezünk, Van egy közös nézőpontunk a kérdések lényegét illetően, és eh, természetesen a tanácsnak is felelőssége, hogy ilyen közös megoldási módozatokat javasoljon önöknek, és nagyon köszönöm, hogy ilyen érdeklődést mutattak. És eh, akkor most én témák körök, körönként szeretnék foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és eh, nyugodtan kérdezzenek utána is rá, hogyha valami kapcsolatban még kérdésük van. További kérdések érkeztek a szolidaritással kapcsolatban. Ugye azt kérdezték, hogy hogyan szeretné az elnökség egész konkrétan értelmezni és alakítani a szolidaritást, mint olyat. Ezt a kérdést elég gyakran halljuk, hangoztatjuk, nagyon sokat vitatkoztunk már erről, és ezért teljesen megértem, hogy önök azt kérik, hogy most már ne beszéljünk róla, hanem konkrétabbá tegyük, konkrétan oldjuk meg ennek a módját holnap kerül sor az első lépésekre ebben a témában, egy informális tanácsülésre kerül sor az miniszterek között Kopenhágában, és a szolidaritás témáját napirendre tűztük, hogy megtegyük a konkrét első lépéseket a szolidaritás irányába és érdekében. Egy dolog teljesen világos, hogy kereteket kell találnunk a közös menedékjogi politikára, és 2012-ig kívánjuk ezt a problémát megoldani, tehát ez azt jelenti, hogy eh, ahogy ezt elmondtam, a következő informális eh, tanácsülésen már holnap napirendre tűzi Kopenhágában az igazságügyminiszterek. És eh, hogyha szolidaritásról beszélünk, akkor mi az elnökség részéről persze feltesszük a kérdést, hogy hogyan tudnánk mi tenni annak érdekében, hogy nőjön a szolidaritás. Ugyanis itt arról is szó van, hogy gyakorlati, de és reális keretet kell tudnunk kialakítani, annak érdekében, hogy azok az országok, amelyek kivételesen nagy kihívásokkal néznek szembe, szolidaritást kaphassanak. És hogy ez hogyan működhet, különösen a szolidaritási alap segítségével a bizottság benyújtott ezzel kapcsolatban egy javaslatot, több forrást irányoznak elő, és a hozzáférés válsághelyzetben ezekhez a forrásokhoz is elő lett irányozva, tehát létezik már erre nézve a bizottság részéről egy dokumentum, amit meg fogunk vitatni. Az Európai Iroda, ami menekült ügyi kérdésekkel foglalkozó Európai Iroda funkcionális kialakítása is kérdéses, illetve nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy olyan országok, akik kapacitásokat szeretnének igénybe venni, ezt megtehessék, hiszen vannak országok, ahol deficitek vannak jelen pillanatban ezen a téren, és hiszen pontosan erre is létesítettük ezt az Európai Menekültügyi Irodát, hogy ezekben kisegítse őket. Vannak a Frontex műveletek, és a Frontex ügynökség működésének a megkönnyítésére tett lépések, ezeket erősítenünk kell harmadik országokkal kapcsolatban is, és a határokon történő, külső határokon történő ellenőrzést is erősíteni kell. Egy korai riasztási rendszert is erősítenünk kell, létesítenünk kell, és ez a készenléti és korai riasztási rendszer segítségével kell tudnunk korán felismerni azt, hogy hol van szükség beavatkozásokra, és hogy ezt minél gyorsabban meg tudjuk tenni, ez a célunk. Egy következő pont, ami a származási országokkal ö, folytatott kapcsolataink erősítésére irányult, tehát a visszafogadási egyezményekről folytatott tárgyalások menetét erősíteni szeretnénk. Hatodszorra pedig szeretnénk erősíteni a menekültekkel kapcsolatos munkát olyan területeken, ahonnan ők ezt a veszélyes útjukat egyáltalán megkezdik, mielőtt az EU-ba kívánnának menekülni. Tehát ezeken a területeken szeretnénk a munkát intenzívebbé tenni, és nagyobb védelemben részesíteni ezeket az embereket. És hogyha itt a szolidaritás témáját vitatjuk meg, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a menekültek elosztásának és ki, utólagos szétosztásának a kérdése, ami hát tudjuk, hogy egy nagyon kényes téma az Európai Unión belül, azért nem kerülhető el. Ez eh, hat olyan pont, konkrét pont, amivel a szolidaritás témáját kívánjuk előbbre vinni. És most valóban már célokat kell elérnünk, eredményeket kell elérnünk, és ki kell tűznünk azokat a kereteket, amik gyakorlatilag is megmutatják azt, hogy hogyan lehet ezt a szolidaritást megvalósítani, hiszen vannak konkrét kihívások egyes tagállamokban, de vannak közös Európai Uniós kihívások ezeken a területeken, amelyeket közösen is el kell érnünk. Tehát, hogyha itt a gyakorlati szolidaritást kívánjuk támogatni, akkor Buzutil úr is azt kérte, és én támogatom ebben, hogy igen, ez, amit elmondtam, ez, erről szól a Dán elnökség e, célja, tehát itt egész konkrét szövegeket szeretnénk elérni, és ezt már holnap Kopenhágában az informális miniszteri találkozón meg szeretnénk kezdeni. Hatalmas feladat előtt állunk, tehát már holnap bele fogunk ebbe vágni több képviselő önök közül a Schengen Governance kérdését is szóvá tette. Egy teljesen világos. A az eszmecsere során a Dán elnökség számára nagyon fontos, hogy mindenkit belevonjon az Európai Parlamentet, főként ezeknek a témáknak a megvitatásába. Igen, az új tán kormányt meg is dicsérték azért, hogy mi a korábbi egyezményt megváltoztattuk, mert mi erősebb és jobb Schengen együttműködést tűztünk ki célként. Itt nagyon fontos az, hogy a szab- az Európán belüli szabad mozgást biztosítsuk, hiszen ez az egyik alapköve az Európai Uniónak. És itt a legfontosabb cél az az, hogy most és a jövőben is megtaláljuk a megfelelően kiegyensúlyozott modellt. Hiszen egyrésztről a biztonság a célunk, másrésztről viszont a szabad mozgást is biztosítani akarjuk. Hát itt megtalálni az egyensúlyt, ez a fő kulcs feladatunk. Az állam és kormányfők az Európai Tanácsi ülésen már utaltak arra, hogy egészen különleges körülmények között akár arra is szükség lehet, hogy közös ö, műveletet hajtsunk végre, hogy kisegítsük egymást. És ennek a megvitatása központi kérdést jelent, és hadd mondjam el azt, hogy személyesen én is nagyon nagy feladatnak tartom, hogy ezt az eszmecserét vezessem, és hogy bevonjuk az Európai Parlamentet ebbe az eszmecserébe. Ez rendkívül fontos személyesen számomra is. Feltettek egy olyan kérdést is, hogy a repülő utasok adatcseréjével kapcsolatos egyezménnyel kapcsolatban mi fog történni az EU-n belül is, és az Egyesült Államokkal kapcsolatban is. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a PNR egyezményt, akkor szeretnénk kiemelni azt, hogy az európai PNR egyezmény vonatkozásában ez, ez az egyezmény a tanácson belül még nem készült el végleges formában. Lebonyolódtak konferenciák ezzel kapcsolatban, amelyek jól rámutattak arra, hogy a legtöbb tagállam támogatja azt, hogy egy európai PNR rendszert alakítsunk ki. Miért vannak emellett a tagállamok? Azért, mert eh, a bűnüldözési hatóságaink azt gondolják, hogy a PNR adatok alkalmazása nagyon is központi eszköz a kezükben, számos súlyos bűnügyi forma elleni harcban. Tehát ez a kihívás létezik, ez ellen harcolnunk kell. És ahogy ezt már elmondtuk, a delegációik Kopenhágában már karácsony előtt megvitatták ezeket a kérdéseket. Ott egyébként önök közül is módom nyílt arra, hogy találkozzak és eszmecserét folytassak önökkel, és már a koordinátoraikkal is sikerült informális beszélgetéseket folytatnom, és ez a PMR rendszer, ez egy döntő eleme a harcnak, amit a különböző bűnügyi, bűnügyekkel kapcsolatos harcban alkalmazni szeretnénk. De nagyon fontosak itt az arányok. Tehát az arányosság, a megfelelő méretek. Tehát itt a terrorizmus elleni harcban a súlyos terrorizmus elleni harc, harccal szembeni eszközök azért nem lehetnek egy eh, blankó cse- csekkek arra nézve, hogy az egyéni szabadságjogokat túlzottan korlátozzuk. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt az egyensúlyt továbbra is megőrizzük. Akkor a különböző dokumentumokba való betekintés joga Hát ezzel kapcsolatban is a kérdéseikből kiderült, hogyha most ezt csak Dán szemmel vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk azt, hogy a Dán hivatalok e, körében egy nagyon nyílt rendszert találunk, és mi a Dán parlamentben egy átfogó törvényi csomagot nyújtottunk be azzal kapcsolatban, hogy a központi adminisztrációs rendszerben tárolt adatokba egészen nyílt betekintést biztosítunk. Az Európai Unión belül a bizottság szöveg javaslatát vitatjuk meg, és nagyon keményen dolgozni fogunk azon, hogy a szükséges és gyakorlatban is alkalmazható megoldásokat sikerüljön megtalálni. De azt gondolom, hogy minnyájunk számára azért van itt egy dolog, ami teljesen világos, hogy országonként, tagállamonként nagyon eltérőek a hivatali rendszereink, és ezért nagyon különböző elképzelések léteznek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a gyakorlatban ezt a dolgot végrehajtani. És éppen ezért a tárgyalásaink ebben a témában hát eléggé nagy szúrást fognak mutatni. Túlzottan sok széles körben eltérő hagyomány létezik a tagállamok között, ami az aktákba, dokumentumokba történő betekintés jogát illeti mások számára. Még egy lényeges témát is szeretnék, elnök úr, kiemelni, ha megengedi, mégpedig a cyber bűnözésre is utaltak a kérdéseikben. Én teljesen egyetértek önökkel azt illetően, hogy ez a cyberbűnözés, ez egy nagyon fontos kérdés. Eddig is az volt, de a jövőben is ugyanilyen fontos marad. És éppen ezért a Dán elnökség alatt szemináriumot fogunk tartani a cyberbűnözéssel kapcsolatban Kopenhágában, februárban kerül sor majd erre a szemináriumra. És ezzel egyébként a az után követési szakaszt szeretnénk erősíteni. Tehát olyan emberek, akiknek vannak már gyakorlati tapasztalataik ezekkel a folyamatokkal kapcsolatban, ők fognak ezen részt venni, hiszen csak hogyha értjük ezeket a folyamatokat, akkor fogunk tudni ez ellen tenni. Tehát emiatt ez a téma szerepel az elnökségünk napirendjén. És egy irányelv tervezetet szeretnénk az IT rendszerek elleni támadásokkal kapcsolatban létrehozni. Ez egy nagyon fontos szöveg, és reméljük, hogy az Európai Parlament támogatni fog bennünket ennek az irányelvnek a kidolgozásában. Tehát ezen a területen is ezt a már jó párbeszédet szeretnénk folytatni a parlamenttel. Még egy téma, hogyha elnök úr, hogyha megengedi, mégpedig Szargentini asszony egy olyan pontot említett, amit én is szeretnék most megemlíteni. Mégpedig ez egy nagyon is alapvető fontosságú kérdés, mégpedig a kölcsönös bizalom kérdése. Ugyanis a kérdés az az, hogy egyáltalán közöttünk a szükséges bizalom, kölcsönös bizalom fennáll? Hogyha a bűn üldözés, a bűnözők elleni harcra gondolok? tehát bízunk-e egymásban kölcsönösen ezen a téren, amikor az európai nyomozási parancsra gondolunk. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy dolgot. Én bízom minden EU ország, tagállam rendőri szerveiben. És ez a bizalom, ez valóban szükséges ahhoz, hogyha meg akarjuk találni a megfelelő eszközöket és intézményeket, annak érdekében, hogy harcolhassunk a határon átnyúló bűnözéssel szemben. Ugyanis itt már most létezik egy olyan időterv, menetrend, ami a egy alperes ö, jogait egy bírósági per során szabályozza, tehát például ö, a különböző szerepek szabályozva vannak ebben a szövegben. Tehát én azt gondolom, hogy ez már most jó irányba halalt, de konkrét tapasztalatok egyelőre hiányoznak azt illetően, hogy az egyes bűnüldözési szervek hogyan járnak el az ilyen esetekben. Tehát azt gondolom, hogy itt a tapasztalatok nagy szerepet fognak játszani a rendelet kidolgozása során. A miniszter úr foglalkozott a legérzékenyebb kérdésekkel, amelyek a Dán elnökség munkaprogramját illeti, illetve a LIBE bizottságnak a kérdéseit, beleértve a kiberbűnözéssel kapcsolatos Kopenhágában februárban megszervezendő konferenciát is említette. Most megnyitom a második kérdéskört, de szeretném még egyszer kérni mindenkitől, hogy csak olyan témát említsen, amivel itt az első körben nem foglalkoztunk, amire a miniszter úr még nem adott választ az első kérdéskör követően. És még egyszer kérek mindenkit, hogy maximum másfél percben szólaljon föl. Lezárom a hozzászólók listáját. Coelho úr. Mera, Mrs. Head, Mrs. Ludford, Mrs. Romero López, Mrs. Alfano, Mr. Enzio, Mr. Marinescu, Madame Flotre, Mrs. Angelilli, Senora Jiménez Becerril and uh, eh, Mrs. Borsellino. That'll be close. Így eh, lezártam a hozzászólás lehetőséget. 15-en kértek eh, szót, másfél perce van mindenkinek, és a miniszter urat is kérem arra, hogy a második kérdéskörre adott válaszát röviden fogalmazza meg. Coelho úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm, hogy itt van, és köszönöm a szavait. Nagyon fontos mindaz, amit ön elmondott. Ön kihangsúlyozta Schengen központi helyét a szabadságjogok szempontjából az Európai Unióban, és egyetértek ön. Garantálni kell a szabad mozgást, és mindenképpen mindezt biztonságban kell elérni. Szükség van tehát egy új Schengeni rendszerre, egyesek úgy gondolják, hogy csökkenteni kell az ambíciók szintjét, és egy olyan megoldást szeretnének elérni, amely viszont elveszi ettől a parlamenttől az együttes döntési jogot a kérdés, amit én fölteszek önnek, mint a sörös elnökség tagja, ön egyetért ezzel a megközelítéssel, vagy harcolni fog azért, hogy a parlament része legyen az együttes döntési folyamatoknak? A második kérdésem a SISZ, a Schengen Információs Rendszer eh, határidőit eh, vel kapcsolatosan ezt az ütemezést, ezt fent tudjuk tartani, vagy szükség, szükség lesz a későbbiekben módosításra? Ez azt jelenti, hogy késled, késeledni fog ez a rendszer. Romero Lópeznak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök, miniszter úr, hogy itt megjelent a Líbe szakbizottság előtt. Egy kérdést szeretnék feltenni a következő hat hónap programjára vonatkozóan. Nagyon ambiciózus, és szeretek nagyon sok szerencsét kívánni önnek, ugyanis a jog kérdésével foglalkozni és egy együttes rendszer kialakítani, az egy nagyon nehéz kérdés. Régóta foglalkozunk ezzel a parlamentben is. Nagyon sok irányjel van, amiket nem fogadtunk el, és még nem tudjuk, hogy mi a lényege ennek a közös menedékjogi rendszernek Máltában az iroda e, még nem működik, tehát még nem lehet igazándiból gondolkodni egy egységes menedékjogi eh, rendszerben. Meddig juthat el a Dán elnökség a véleménye szerint? Nem csak a lengyel elnökség küzdött ezzel, eh, hanem mások is, és meg kell nézni, hogy milyen állapotban vannak azok a gyűjtőhelyek, ahol összegyűjtik azokat, akik menedékjogot kérnek. Szomália vagy Nigéria északi részein a helyzet olyan, hogy arra gondolhatunk, hogy meg kellene határozni a bizonytalan helyzetű ország fogalmát, vagy oly szükség van egy olyan meghatározás, amely eltérő attól, amit a Genfi Egyezmény ad. Tehát őket nem üldözik személyesen, hanem az egész csapatukat, az egész, eh, egész csapatokat eh, üldöznek. Tehát ezt kellene újra jobban megfogalmazni. Ami a áldozatok csomagját illeti, eh, ön gondolja, hogy azok, akik nem erőszakot szenvednek el, főleg az asszonyokra, nőkre és a gyerekekre gondolok, ez lehet valamilyen módon jobban kezelni. Az Eurostáttal, meg kellene nézni, hogy mennyi, milyen módon terjed ki ez a jelenség Európában, hogy fel tudjuk lépni, és nagyon sajnálom, hogy lejárt az időm. Köszönöm szépen, és most Látfor asszony, és arra kérem önöket, hogy gondoljanak, hogy másfél perc áll rendelkezésükre. Látfarasszony, parancsoljon! Ne, Köszönöm szépen, elnök úr. A PNR-ről részletesen beszéltünk már, de konkrét kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az adatárolás nem csak a konkrétan a repülő utasok listájára vonatkozó adatokra gondolok itt, hanem amikor valakinél másodlagos szűrést döntenek el, mert a viselkedés alapján mondjuk drogfogyasztás vagy kábítószerkereskedelem miatt erre szükség van erre a másodlagos szűrésre. Tehát nem tartom jogosnak, hogy ugyanolyan szinten kezeljünk mindenkit, aki a PNR listában szerepel. De szeretném, hogyha nem feltenék el. Ugye a, van egy személy, aki ugyanúgy szűrtek meg, mint egy másik személy, aki rajta volt a listán, és másodlagos szűrést igényelt. Tehát ez terrorizmus elleni harc szintje lehet, hogy rendben van, de végül is Marokkóban súlyos kínzás kellett, hogy elszenvedjen ez a személy. Hasonló módon egy másik személynél is a testvére volt kétes személy, és őt Szíriában kínozták meg. Tehát nem szeretném, hogyha ez nagy a másokkal is. Fölfigyeltek arra különösen, hogy az adatárolás e, e, bizonyos embereket gyanúsnak jelölhet meg, és nagyon sokszor, sőt az esetek nagy részében ez teljesen jogtalan, és amikor harmadik országokkal adatokat cserélünk, hogyha semmi oka nem volt annak, hogy bármilyen bűnözéssel kapcsolatban hozzanak valakit. Ennek ellenére bizonyos emberek meg vannak címkézve, és hát minimum kellemetlenségeket okoznak ezek az utastársaiknak. Köszönöm, Flatrasszony! Merci! Köszönöm szépen! Az imént hallottuk, hogy a terrorizmus elleni harc keretében emberi jogokat sértették. Én meg szeretném kérdezni, annál való tekintettel, hogy az Európai Parlament újraindította azokat a munkákat, amelyeket 2006-2007-ben indított el, ami a soron kívüli visszajuttatásokat illeti. Nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy rendkívül súlyos emberi jogok sértései voltak. Egészen eddig nem sokat törődtünk ki ezzel a dossziéval. Én megkérdezném, hogy az ön elnöksége mennyivel fog foglalkozni ezzel a témával szükségünk van a tanács együttműködésére ahhoz, hogy előre vigyük ezt a dossziét, mert úgy gondolom, hogy alapvető mindenki számára, hogy rávilágítsunk, hogy megvilágítsuk, hogy mi, mi történnek az Európai Unióban az emberi jogok tekintetében, milyen mértékben fog ön együttműködni velünk. Szenyor Diaz de Mére másfél percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a szokásos udvariassági körök után rátérnek a kérdése azonnal. Az első megjegyzésem, támogatom mindazt, amit Romero asszony mondott, a az európai menedékügyi rendszer bezárá, lezárását illetően volt egy kompromisszum, ami kompromisszum 2010-et jelölte meg a végső határidőnek, tehát még mindig nyitva áll a kérdés. Szóval ezzel kapcsolatosan szeretnék hallani valamit. Nem hallottam semmit az önhozászólásában az új Európol rendszer, a Stockholm és a végrehajtási tervet illetően. Én nekem az az érdeke, a kérd, mivel hogy én vagyok az előadója az 539 per 2001-es anyagnak, van egy kérdésem. Amikor egy harmadik ország vízumkötelezettséget ír elő egy tagállamnak, Kérem, figyeljen a szavaimra, hallgassa meg a kérdésemet. Tehát, amikor egy harmadik ország vízum kötelezettséget ír elő egy tagállamnak, a ön vagy a Dán elnökség támogatják azt, hogy egy automatikus válasz legyen a bizottság részéről, egy közös automatikus válasz, jogilag lehetséges egy ilyen automatikus közös válasz? Tudom, hogy rendkívül összetett a válasz politikai szempontból. Egyetért azzal, hogy talán nem a legmegfelelőbb itt megválaszolni, de nagyon fontos kérdés, és fél óra múlva itt fogunk ezről vitatkozni. Szeretném, hogy ön nézze át ezt a kérdést, és szeretném tudni majd a későbbiekben, mi az álláspontja a Dán elnökségnek. A munkatársai tegnap nagyon nagy szakértelemmel, szakértelemről tettek tanúbizonságot, és nagyon fontos szerepet adtak a parlamentnek. 39/2001 is the a tanácsi rendelet 539 per 2001, ugye ebben a rendeletben szerepel azoknak az országoknak a listája, amelyek állampolgárai vízumot kell, hogy kérjenek az Európai Unióba belépéskor, illetve azokat, akik vízummentességet élveznek csak pontosítani kívántam, hogy Diaz de Mera erre utalt erre a rendeletre. Ensző úr következik. Köszönöm szépen. Én is gratulálok miniszter úrnak és a Dán elnökségnek az kitűzött célkitűzések miatt, amelyek igen ambiciózusak. Örülök annak, hogy tanúbizonyságot tett arról, hogy szeretne együttműködni a parlamenttel és a szakbizottságunkkal. Segíteni fogunk, hogyha önök erre kérnek minket, ugyanis az elnökség hat hónapja alatt nagyon sok dossziét lehet befejezni. Én egy, egy kérésem lenne, ezen rövid idő alatt győzzék meg azokat az országokat, amelyek ellenállnak eh, annak, hogy Románia és Bulgária csatlakozzon a Schengeni területhez. Boszkov miniszter úrat szeretném üdvözölni, a hozzászólásának a végéhez csatlakozni, amikor azt mondta, hogy ez az elnökség nyomot szeretne adni, és vágjunk bele a munkába. Tekintettel arra, hogy nagyon súlyos a helyzet Magyarországon, megkérdezném, hogy a hetes cikk eljárás elindítását ön javasolja, úgy, ahogy a luxemburgi miniszter javasolta, aztán ami a szervezet bűnözést illeti, én előadó voltam a szervezet bűnözés elleni jelentésben, amit október 5-én fogadtuk el, 25-én olvattuk el, és küldtem egy másolatot erről az anyagról az ön irodájába. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen intézkedéseket szeretne eh, bevezetni a szervezet bűnözéssel szemben március 12-én, 13-án lesz egy kongresszus, egy megbeszélés, amelyik a szervezet bűnözés elleni harccal fog foglalkozni. Milyen intézkedéseket fognak bevezetni? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert ma Brüsszelben bemutatok egy könyvet, amelyik arról szól, hogy a szervezett bűnözés a bevételeket, amely több milliárd euróra rúg, szállodák és éttermekbe fektette. Franciaország, Németország, Spanyolországban és és Magyarországon. Marinescu úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr! Az én hozzászólásom témáját már érintették, mégpedig eh, Románia és Bulgária csatlakozása Schengeni térséghez. Mint ahogy ön tudja, a csatlakozás megkapta a magyar és a lengyel elnökségek támogatását, de nem volt ennek eredménye. Ön kijelentette, hogy támogatni fogja Románia és Bulgária csatlakozása Schengenhez, ugyanakkor hogyha úgy járnak el, mint a két korábbi elnökség, az eredmény ugyanaz lesz, mint korábban, azaz nem történik semmi. Én úgy gondolom, hogy meg kell érteni, hogy a tagállamoknak meg tiszteletben kell tartania a szerződéseket, és mindaz, ami szerepel a szerződésekben. El kell fogadni, hogy ez a két ország eh, teljesíti a Schengeni Ákinak a követelményeit, van erre vonatkozóan egy európai határozat, és szeretném megismerni az ön véleményét. Angelilli képviselő, kérem, másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök. Először is üdvözölni szeretném a miniszter urat a Dán elnökség képviseletében. Nagyon ambiciózus a programjuk nem fogom megismételni azokat a kérdéseket, amiket a kollégák már feltettek. Egyetlen egy kérdésre koncentrálok. Ön aláhúzta az, hogy mennyire fontos megerősíteni azt, hogy igazi szabadság és igazság legyen az európai térségben, de én kihangsúlyoznám, hogy az Európai Unióban vannak gyermekek is, mint ahogy ön tudja, az emberek szabad mozgása miatt elkerülhetetlen és pozitív értelemben egyre több a különböző országokból származóaknak a házassága, ugyanakkor megnőtt ezeknek a személyeknek a vállása is. Amikor egy ilyen vállás van, főleg, hogyha nem békés ez a vállás, akkor általában ennek a levét a gyerekek iszák meg, amikor az egyik szülő elrabolja a gyermeket a másik szülőtől, ebben az esetben a gyerek maga nem gyakorolhatja azt a jogát, hogy kapcsolatot tartson föl mindkét szülővel úgy, ahogy előírja a Lisszaboni szerződés és az alapvető jogok szerződése. Nos, az Európai Unió a kettő a irányelvet nem fogadtam, nem fogadtam még el, amelyik a szülői felelősségekről szól, és ezáltal Európában nincs megfelelően jogszabályozva jogilag ez a kérdés. Borsellino képviselő, parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm Boszkov miniszter úr, nagyon nagy figyelemmel követtem a szavait és az eszmecserét, annál is inkább, mivel hogy a belső biztonsági stratégia témájában vagyok előadó. Hallottam ezeket a szavakat, hogy biztonság, de szolidaritás is. A szolidaritás nem csak a tagállamok között, hanem olyan emberekkel szemben, akik harmadik országból jönnek, beszéltünk az áldozatok csomag, a szabályos, törvényes bevándorlókról, és különböző nagyon kényes helyzetekről is volt szó. Hamarosan a bizottságban beszélni fogunk a Lampedúzai misszióról, pont ebben a témában jártunk ott, a bevándorlás kérdéséről, vel foglalkoztunk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos hogy kiemeljük, hogy mennyire fontos kihangsúlyozni az alapvető emberi jogok garant biztosítását. Az emberek jogai nagyon fontosak, és e, úgy kellene, hogy ezeket eleve adottnak gondoljuk, de mivel hogy a helyzet nem ideális, úgy gondolom, hogy mindig érdemes ezt kihangsúlyozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy itt van. Előadó ja vagyok ebben a szakbizottságban, a támogatás, illetve az áldozatok támogatása témájában. Ez egy olyan irányelv, amit nagyon sokan, nagyon pozitívan fogadtak, a lakosság nagyon sok reményt helyezett ebbe, és nem szabadna csalódást okozni. Ön azt mondta, hogy ezt az anyagot támogatja, és ezt köszönöm szépen. Ugyanakkor szeretném tudni, mit jelent az a szó, amit ön mondott. Ön azt mondta, hogy ez az, ezt az irányelvet területet. Támogatni fogjuk a ö, pénzügyi helyzet függvényében. Mit jelent ez a kifejezés? Ez azt jelenti, hogy csökkenteni fogjuk ezeket a pénzügyi háttereket, a pénzügyi forrásokat ebben a kérdésben. Szeretném, hogy a, a Dán elnökség fejezze ki teljes támogatását az áldozatoknak Európában. Szeretném ugyanakkor elmondani, hogy segíteni fogunk abban, hogy a lehető legtöbb eredményt elérjen, és úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatni kell az áldozatok jogait, mint ahogy az irányelben szerepel. Libe A Libe bizottság szabályzatra hivatkoznék késésben vagyunk. Szeretném megköszönni már előre a miniszter úrnak, hogyha ö, röviden fog fogalmazni, mert a napirend többi pontját is szeretnénk majd megtárgyalni. Miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És még egyszer nagyon köszönöm ezt a nagyon sok és nagyon jó kérdést. Én szeretnék hallgatni az elnök úr tanácsára, és ezért megpróbálok nagyon rövid lenni. De én azt gondolom, hogy ezeket a vitákat itt ma úgysem tudjuk lezárni, tehát hogyha valamelyik kérdésre nem tudok rátérni, akkor megígérem önöknek, hogy bármikor kész vagyok arra, hogy további párbeszédet folytassak önökkel. Tehát először is Quellió úr kérdésére térnék rá. Ön rákérdezett a parlament szerepére a Schengeni Egyezmény továbbfejlesztésével kapcsolatban. Tehát, hogy hogyan is néznek ki a jövőben, hogyan alakulna a parlament szerepe ebben? Hát erre hadd válaszoljam el azt, hogy mindegy, hogy milyen választ fogunk találni, és milyen jogi alapot fogunk választani ezzel kapcsolatban megígérem önöknek, hogy mi a Dán elnökség részéről a legnagyobb súlyt helyezzük arra, hogy természetesen az Európai Parlamentet be fogjuk vonni ezeknek a szövegeknek a további tárgyalásába. Ez teljesen egyértelmű számunkra. López asszonyhoz fordulok. Ön a menekült ügyi csomaggal kapcsolatban tett fel kérdést, és a áldozatok védelméről, támogatásáról e, is kérdezett. Ez, erre majd még később fogok rátérni. Először a menedékjogi csomaggal kapcsolatban. Azok a kötelezettségek, amelyek ezzel kapcsolatban fennállnak, hogy ezt a menekült ügyi csomagot megvalósítsuk. Ezek a kötelezettségek jelen pillanatban nagyon fontos előrelépéseket is tartalmazni fognak. Tehát, hogyha sikerül tényleg a Dán elnökség alatt elérni azt, hogy konkrét kereteket lehessen kialakítani, reális és gyakorlati szolidaritás kialakítására. Nem véletlenül fogalmazok így. Tehát, hogyha ezt sikerül elérnünk a gyakorlatban, és ezzel kapcsolatban elmondtam a, a beszédemben azt a hat konkrét pontot, ami a reális és gyakorlati szolidaritás kereteit jelenti. Tehát, hogyha ezt a hat alap meggyőződésünket, amelyet a Dán elnökség részéről ápolunk, sikerül elérni, akkor azt gondoljuk, hogy előre sikerül lépni, és utalok ismét erre a holnapi kopenhágai informális miniszteri találkozóra, ahol ezen tovább fogunk dolgozni. Én nem véletlenül utalok erre, ez egy rendkívül fontos kérdés számunkra. A Dán elnökség minden hatalmában lévőt meg fog tenni annak érdekében, hogy előbbre lépjünk a gyakorlati és reális szolidaritás kereteinek a megteremtésével kapcsolatban. Latford asszonyhoz fordulok. Ön a kérdésében arra kérdezett rá, hogy a repülő utasok adataival kapcsolatos adatokkal mi történjen az EU és az Egyesült Államok közötti egyezménnyel kapcsolatban. Általánosságban pedig az adatvédelem és a védelemre szoruló adatokra is rákérdezett. Egy dolog döntő itt ezzel kapcsolatban, hogyha az adat tárolásról beszélünk, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak, akkor mindig a mértékletesség, méltányosság, arányosság elvét kell figyelembe venni. Tehát mely adatokat fogunk tárolni, és milyen sokáig? Ez az a két alapkérdés, amit ezzel kapcsolatban meg kell beszélnünk. És itt az Európai Parlamenten belül már számos vita lezajlott ezzel kapcsolatban, amely már kitekintett az Egyesült Államokkal kötendő egyezményre, és én nagyon remélem, hogy az USA-val sikerül majd egy ténylegesen egy egyezményt ezzel kapcsolatban aláírnunk, amit már korábban számos esetben megvitattunk a, itt a parlamentben. Minnyájunk számára egy dolog világos, hogyha ilyen adatokat harmadik országok, külső országok felé kiadunk a jövőben, akkor az adatvédelemnek központi szerepet kell játszania, mindig meg kell őrizni az adatvédelmet. Tehát ez egy nagyon fontos mottoja annak, amit Letford asszony is elmondott. Akkor elhangzott egy olyan kérdés, hogy az Európai Parlamenttel együtt fogunk-e dolgozni, Flotre asszony kérdezett erre rá. Természetesen, hogyha ezt így fogjuk tenni, ahogy elmondtam, akkor higgyék el, hogy nem kell aggódniuk azt illetően, hogy az együttműködés az Európai Parlamenttel háttérbe szorulna. Akkor még érkezett az új Európol egyezménnyel kapcsolatban is egy kérdés. Ezzel kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy a bizottság által elkészített szöveget először meg kell vizsgálnunk, és persze állást fogunk foglalni majd ezzel kapcsolatban. Egyelőre még túl korai lenne ezzel kapcsolatban bármit is mondani, mert hiszen nem tudjuk, hogy a végén hova fogunk kiukadni ezzel kapcsolatban. De ezt a párbeszédet mindenképpen erősíteni fogjuk. És egyébként egészen őszintén szólva, hát ezt a témát nem fogjuk tudni előre láthatólag lezárni a Dán elnökség időtartama alatt, de mi mindenképpen érdeklődéssel továbbiakban is nyomon követjük majd ezt a témakört. Akkor egy egészen döntő kérdést is többen is feltettek önök közül Románia és Bulgária felvétele a Schengeni Egyezmény hatája alá. Hát ezzel kapcsolatban azt válaszolnám, hogy az olyan időkben, mint a mostaniak, nagyon-nagyon fontos az, hogy Európán belül, hogyha döntő döntéseket hozunk, el kell kerülnünk feltétlenül azt, hogy kettős standardokat alkalmazunk. Mi nekünk az a véleményünk, hogy nem léteznek jogi akadályok, azzal szemben, hogy Románia vagy Bulgária ne léphessen be a Schengen együttműködés körébe. Tehát még egyszer akkor hadd mondjam el azt, hogy az együttműködésünknek egészen világos és mindenki számára átlátható irány elvek alapján kell, hogy történjen, amelyeket közösen dolgozunk ki, és utána közösen minnyáján betartunk, és éppen ezért hadd válaszoljam erre azt, hogy mi nem fogunk esetenként így, esetenként úgy kettős vagy hármas standardokat alkalmazni az együttműködés során. Tehát a tanácsi elnökség e, során vallott alapelvünk az, és e, látom, hogy bólogatnak, e, a bólogatott a, a kérdés feltevője, tehát azt hiszem, hogy megértette, hogy mit akarok ezzel mondani. Falfánó képviselő pedig feltette kérdést először Magyarországgal kapcsolatban, majd a hetes cikkel kapcsolatban. Igen, teljesen jogosan mondta el azt, hogy ez a kérdés, ez valóban egy olyan kérdés, amit az Európa miniszterünkkel meg kell beszélnünk. Január 17-én a bizottság három szegési eljárást is indított Magyarország ellen olyan törvényekkel kapcsolatban, amelyeket elfogadott a magyar parlament és a magyar alkotmány elfogadásával kapcsolatban is történt ez? Természetesen az Európai Parlament nagyon is érdeklődést mutat ez iránt a kérdés iránt, hiszen itt egy rendkívül fontos kérdésről van szó, és mi, mint tanácsi elnökség nagyon szoros párbeszédet folytatunk a bizottsággal, és továbbra is szorosan figyelni fogjuk az eseményeket, a fejleményeket ebben az ügyben. És a következő kérdés a szervezet bűnözéssel függet össze. Tehát, hogy előkészület hetek alatt van-e már ezzel kapcsolatos dokumentum. Elmondhatom, hogy mi Dániában a szervezett bűnözés elleni harccal kapcsolatban már egy dolgot megtanultunk. Minél szorosabban működnek együtt a hatóságaink, annál, tehát itt a bűnügy, bűnüldözései, bűnüldözési, pénzügyi hatóságaink és rendőrségeink együttműködésre gondolok, és ez az együttműködés szoros és határokon átnyúlóan szervezetnek kell lennie. Ugyanis, hogyha ők, a bűnözők határon átnyúlóan dolgoznak, hát akkor nyilván mi is csak úgy tudunk ellenük harcolni, és emiatt hatóságainknak csak akkor fogjuk tudni ezt létrehozni az erre ehhez szükséges kereteket, ha ezt megtesszük és csak akkor fogjuk tudni a szervezett bűnözők életét megnehezíteni, és őket visszaszorítani. Tehát látjuk, hogy a szervezet nagy vonalakban szervezett bűnöző, bűnözés visszaszorítása egy nagyon komoly együttműködést tesz szükségessé, amelyek túlnyúlnak tagállamaink határain, hiszen csak ebben az esetben tudunk akár titkosszolgálati adatokat is akár bizonyos esetekben cserélni, hogy megakadályozzuk preventív módon a szervezett bűnözést. Angelili asszony a gyermekek jogaival kapcsolatban tett fel kérdést. Ezzel kapcsolatban pedig van egy egészen rendkívül különleges Dán pozíció, mégpedig mi Dániában nem hiszem, hogy problémásnak tartanánk ezt a szöveget. Ugyanis a gyermekek nagyon is érzékeny és sérülékeny csoportként vannak itt definiálva, és éppen ezért az áldozatok, áldozatok jogaival kapcsolatos csomagokat is ennek megfelelően fogjuk kezelni. Ezzel kapcsolatban érkezett Bajó asszonytól még egy kérdés az áldozatok jogaival foglalkozó csomaggal kapcsolatban. Én nagyon örülök már most az együttműködésnek ezeken a csomagokon, és kétség kívül önök is láthatják azt, hogy nekünk EU elnökségként nagyon nagy e, fontosságot jelent ez a csomag, nem csak Európán belül. Hadd mondjak Dániából egy példát ezzel kapcsolatban. Itt a bel- és igazságügyi együttműködés e, során olyan nőkkel találkoztunk, akiket a korábbi elvált férjük üldözött. Tehát például Németországban meg lehet őket védeni az ex-férjüktől, de Dániában pedig, mivel nem létezik jelen pillanatban ez az együttműködés, ezért, hogyha egy nő átköltözik Németországból Dániába, akkor elveszi ezt a védelemre jogosult helyzetét, hogy megvédjük az ex-férjét molesztálásától. Tehát itt például nagyon fontos eznek a kérdésnek a kibővítése, és a gazdasági realitásokat is persze azért figyelembe kell vennünk, hiszen Ugye önök megkérdezték, hogy mit értek ez alatt, hogy vegyük ezt is figyelembe. Hát az áldozatok jogaival foglalkozó csomag és az egyéb más jogi szövegek kapcsán is fel kell ismernünk azt, hogy hát az idők jelen pillanatban, amelyeket átélünk, egy nehéz gazdasági krízist hoztak magukkal, és éppen ezért itt Európában, meg ki kell választanunk, hogy mik a jelenlegi időszak legnagyobb kihívásai. Az áldozatok jogait védő csomag nagyon fontos, én ezt elnökként megígérem önöknek, hogy ezt mi támogatni fogjuk, és közösen ezt a célt nem fogjuk szem elől téveszteni, meg fogjuk oldani, meg kívánjuk oldani ezt a problémát. Itt konkrét szövegekről van szó, amelyek valóban profitálni, amelyből valóban profitálni fognak az európai polgárok. Köszönöm szépen, köszönet a Dán soros elnökségnek, és szó szerint vesszük a miniszter úr ígéreteit, és azt is köszönöm szépen, hogy minden kérdésre választ adott, vagy próbált válaszolni. Minden esetre megígérjük, hogy szoros lesz az együttműködés a fél év alatt továbbra is együttműködünk a Dán elnökséggel. Romero asszony szeretne még hozzászólni. Kérem, hogy röviden tegye ezt meg, hogy tartsuk a napi rendet. Mm, nem tudom, hogy elfelejtette a választ a feltett kérdésemre de mivel, hogy a kérdésem, a kérdésem nem arról van szó, hogy emeljük föl a költségvetés, hanem a statisztikáról vonatkozott, hogy mit tehet a Dán elnökség, hogy ezekkel a statisztikákkal foglalkozzon az Eurostat, hogy lássuk, átlássuk, hogy milyen kiterjedt ez a probléma. Megkérdeztük a miniszter urat, hogy, hogy lássuk, hogy az ő országában mennyi ilyen áldozat van. Visszaadom a szót a miniszter úrnak. Igen, Köszönöm szépen. Tehát nincsenek konkrét statisztikáink ezzel kapcsolatban. Ez az áldozatok jogait védő csomag arról szól, hogy egészen komoly gyakorlati problémákat akarunk megoldani. Itt egy nagyon fontos törvénycsomagról van szó, amivel konkrét segítséget szeretnénk nyújtani az áldozatoknak, akiket egész Európában jobban szeretnénk védeni, mint eddig. Köszönöm. Lesz majd még lehetőségünk, hogy együtt dolgozzunk, és hogy előre vigyük azokat a dossziékat, amelyek relevánsak, fontosak a Dán elnökség sikere szempontjából. A Dán elnökségnek még egyszer minden jót kívánunk. Köszönöm szépen, miniszter úr! Okay. Perfect. Thank you so much. So, we keep working. Dolgozunk, folytatjuk a munkánkat. Következő napi rendi pont egy tájékoztatás. Libe küldöttség Sziciliába, Lampedúzai delegáció, a delegáció vezetője Wigström asszony volt, tényfetáró misszió a Lampedúzai területre a bevándorlások, illetve a menekültek ügyében novemberben 2011. november 24-26-a között jártott a delegáció Olaszországban, és most várjuk a beszámolót Wilkström asszonytól. Kérem szépen, hogy röviden fogalmazzon, mert így talán be tudjuk hozni az összegyűlt késedelmünket. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért egy fél percet hadd várjak, hogy megszűnjön ez a zsongás-bongás is a teremben. Elnök, még egyszer kérem, hogy akik elmennek a teremből, csöndben tegyék azt meg, hogy tudjunk dolgozni. Köszönöm a segítségüket, Wilkström asszony, a szó. Köszönöm szépen, és Köszönöm szépen, hogy mindenki tiszteletben tartja a napirendünket, a munkánkat. Egy rövid beszámolót már közétettem arról, hogy milyenek voltak a benyomásaink. Nagyon érdekes, nagyon intenzív volt a delegáció munkája Sziciliában és Lampedusán, november 24-26-áig, ugye ez egy tavalyi misszió volt. Szeretnék minden esetre Marian Helennek köszönetet mondani a titkárság részéről, illetve a tanácsadóknak is, akik elkísértek minket, és a kilenc delegációtagnak is köszönet. A részletes jegyzőkönyvet mindenki megkapta, és már a fordításra is átadtuk. Most csak a delegációs munka nyomon követéséről szeretnék beszámolni. Az olasz állandó képviselettel volt egy találkozom, és írtunk egy levelet az olasz hatóságoknak. Ezt a levelet is mindenkihez eljutottam. És az állandó képviselet részéről tudom, hogy ők pedig hivatalos választ fognak küldeni a levelre vonatkozóan, amit hamarosan meg fogunk kapni. Amint megkapjuk ezt a válaszlevelet, azt is közé fogom tenni a delegáció tagjai és a bizottság minden tagja számára. Röviden, most nem fogok belemenni a jegyzőkönyv részleteibe, hiszen részletes jegyzőkönyvet készítettünk, és ahogy mondtam, ahogy Brüsszelbe visszajöttünk, még képeket is adtunk közzé, így még konkrétabb benyomásuk lehet a témáról. Hogyha kérdéseik vannak, akkor azokra szívesen adok választ, vagy ha bármilyen megjegyzésük lenne, szívesen meghallgatom. Javasolnám, hogy olvassák el a jegyzőkönyvet, hamarosan meg lesz a fordítás, és azt is mindenkinek el fogjuk küldeni. Fordítás követően fogjuk elfogadni a jegyzőkönyvet a szakbizottsági ülésen februárban, ha jól tudom. Úgyhogy egyelőre ennyit mondanék, elnök úr, és természetesen bármilyen kérdést föltesznek, most arra szívesen válaszolok. Elnök, köszönöm szépen Wigström asszony a beszámolót. Akkor meghallgatnám a képviselőket. Jakolini úré a szó. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr valóban Szicília, ban Trapani Agrigento és Parma. ez egy csodálatos élmény volt, amelyet a lakosság mellett éltünk meg azon a területen. Nagyon szoros kapcsolatot, kapcsolatba kerültünk a bevándorlókkal is. Elolvastam Wistrom asszonynak a jelentését, és úgy gondolom, hogy a részletes leírás és pontos leírás helyet, amit ő megírt, hogy legyen egy javaslat a leírás mellett, egy konkrét javaslat, ugyanis azért mentünk el mi Sziciliába, az az, hogy szembesüljünk az illegális bevándorlás jelenségével, megnézzük, hogy milyen befogadó befogadó állomások vannak, és tegyünk egy javaslatot. Nincs ennek semmilyen nyoma, hogy milyen szörnyű állapotban vannak ott ezek az infrastruktúrák, ahol 180 emberre van hely, és 230-an voltak abban a pillanatban, tehát alig vannak utalások erre. Megnézni, le kellett volna írni, hogy milyen kiváló munkát tesznek ott a vörös Keresztes egyéb állami intézmények, hogy milyen eljárások vannak ahhoz, hogy elismerjék a menekült státuszt. Nagyon fontos, hogy ezekre rámutassunk. Lampedusa-ban a bevándorlók száma sokkal nagyobb volt, mint az ottani lakosság, a helyi lakosság. Ez egy szörnyűség. Meghallgattuk természetesen a civil szervezeteket is. Azt láttuk, hogy olyan a, a, a, ezek között is nagy eltérések vannak az álláspontokat illetően. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy Lampedusa egy olyan állomás, ahol 48 óráig tarthatják ott a bevándorlókat, és utána onnan tovább viszik őket. Oda ki kell hangsúlyozni, hogy Lampedusa az összes bevándorlási áramlásnak és útvonalnak a közepén van. Egy további lépést kellett volna tenni, azzal kapcsolatban, hogy meg kell erősíteni a kapcsolatokat a harmadik országokkal, és ez a feladat nem csak Olaszországra vár, hanem ezek a bilaterális kapcsolatokat, ezeket az Európai Uniónak kell előmozdítania, mert különben semmilyen szolidaritással nem beszélhetünk. Befejezésül még egy dolgot, úgy vélem, hogy ez az élmény, ami egy csodálatos tapasztalat volt, kiváló kollégákkal, titkárság részéről is, ezt ennek egy bizonyos formát kell ölteni, egy javaslatokat kell tenni, mert alkalmunk volt megnézni, hogy milyen kiváló munkát végeznek ott olyan emberek, akik támogatást, segítséget nyújtanak a bevándorlóknak. Ezt mindenképpen el kellett volna mondani, és úgy gondolom, hogy mindenképpen folytatása kell, hogy legyen ennek az élménynek. Barcelino képviselő, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! úgy vélem, hogy nagyon korlátozó, eh, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy misszió, ahol jártunk Lampedusában. Lampedusa volt a kezdeti eh, javaslat, úgy volt megtervezve, hogy ez a misszió Lampedusára tart, de akkorigra már Lampedusát elhagyták. Nagyon fontos volt, hogy találkozunk az emberekkel, a bevándorlókkal, a civil szervezetekkel, akik eh, a akkor óriási szerepet játszottak, amikor jött az áradat, és amikor az államok nem voltak felkészülve, és amikor szerencsétlen döntések miatt a helyzet nem volt olyan, hogy befogadhatta volna ezt a helyzetet. És ezért alakult ki ez a szörnyű helyzet, hogy sokkal több volt a bevándorló, mint a helyi lakos, és szörnyű szükség állapot alakult ki, aztán, amelyet aztán megoldották, egy eléggé elfogadhatatlan módon, hogy így mondjam, egy deportálás keretében, hogy így mondja, amikor is ezeket a bevendorlókat elvitték más helyekre, nem elfogadható módszerekkel. Úgy vélem, hogy a legfontosabb dolog, amit jelenleg tehetünk, az az, hogy Lampedusától levegyük azt a szégyent, hogy megkapta a nem biztonságos kikötő státuszt, ezt tehát törölni kellene. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási súlyos helyzet, ez a státusz már meghozta a, a negatív eredményét, amikor is oda kikötött egy hajó, és nem, le, nem lehetett tudni, hogy mi történik majd az ott utazó emberekkel a befogadó állomásnál jártunk, ugyanakkor nem volt előírva ott egy látogatás. Az egyik csarnoka teljesen használatatlan, mert leégett, a többi részt viszont helyre lehet hozni, és továbbra is felhasználni arra a célra, amire készült. Más városokban voltunk, láttuk, hogy milyen körülmények között vannak a bevándorlók, ezek a feltételek nem mindig elfogadhatóak, és ez a jele annak, hogy nem nagyon figyelünk erre a kérdésre. Aztán rámutatnék arra, hogy milyen módon üzemeltetik ezeket a központokat. Aztán vannak kiváló központok is, mint például az, amit utoljára látogattunk meg. Rá kell mutatni, hogy milyen lassú az eljárás, aminek ki vannak téve ezek a bevándorlók, és ez elfogadhatlan. Mrs. Fajon, az ön, ön következik. Köszönöm szépen, elnök. El szeretném mondani, hogy ez egy rendkívül fontos misszió volt Szicíliában és Lampedusában. Mm, szeretnék köszönetet mondani Cecilia Wikströmnek, aki rendkívül sikeresen és nagyon hozzáértő módon vezette a delegációt, és egy rendkívül fontos jelentést készített. Ki szeretnék emelni néhány negatív élményt, amivel találkoztunk. És úgy gondolom, hogy ezeken van javítási lehetőség. Először is Lampedusa. Nem biztos a bevándorlók számára ez a sziget. Ez az első hely, ahova begyűjtik őket, amikor belépnek az Európai Unió területére. Egy új közös megoldást kell találni, hogyha meg akarjuk nyitni megint ezt a szigetet a bevándorlók számára. Akkor is, hogyha csak tranzit állomásként használjuk. Mert hogyha ott nem alsz, aludhatnak, akkor akkor egy intézkedést kell foganatosítani, hogy elvigyik őket más helyekre. Ez nem csak egy olasz probléma, hanem sokkal nagyobb szolidaritást kell tanúsítanunk Lampedusa szigetével kapcsolatban. Az én kellemetlen élményem az volt, ami ezt a befogadó állomást illeti, amely ugyanolyan állapotban van, mint amilyenben volt, amikor az utolsó bevándorlók elhagyták. Hallottuk azt, hogy az érkezésünk előtti napon ott eh, egy kicsit megtisztították a, a kikötőt, elhozta, elhordták onnan az, az ott hagyott eh, csónakokat, de felmerül a kérdés, hogy miért akkor tették ezt a hatóságok, amikor mi megérkezünk, mielőtt megérkeztünk volna. És mi történik az európai forrásokkal? Nagyon sok forrás van, és ezek a befogadó központok, ezt eh, a magas megbízott is mondta, hogy nem lehet tudni, mi a különbség azok között a forrásokból, amelyeket kapnak az olasz hatóságok, és mennyi ebből jut el ténylegesen a bevándorlókhoz. Tehát eh, hiányzik itt az információ, nincsen média, nincsen tévé, a, a, a média nem tudja, hogy mi történik ott. Tegyük fel magunknak a kérdés. Mi történik azokkal az európai forrásokkal, amelyeket a hatóságok megkapnak? Ugyanakkor nagyon sok pozitív történetet is hallottunk, bevált gyakorlatok, ami például az orvosokat illeti, önkéntes orvosok segítenek a bevándorlóknak, és meglepett az a tény, hogy az orvosok listája ott a szicilai központokban rendkívül hosszú lista, rendkívül sok önkéntes, e, orvos önkéntes munkát, munkáját kínálja föl, ami egy e, követendő példa. Úgy gondolom, hogy nagyon e, hasznos utazás volt ez, ugyanakkor pontos válaszokat várunk az olasz hatóságoktól. Köszönöm szépen, 11 óra van. Késésben vagyunk, de úgy látom, hogy még néhány kolléga szeretne hozzászólni. Hát kérem, maximum két percben tegyék ezt meg. Már csak azért is, mert 12.30-tól koordinátori ülés kell, hogy tartsunk fontos témákkal. Papa Nikola úr, a szó. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν Köszönöm elnök úr. A Lampedusai delegáció részese voltam, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a titkárság tagjainak, akik segítettek nekünk is, az olasz kollégáknak is. Nagyon fontos tapasztalat volt ez, és nagyon is jó kapcsolatokat tudtunk felvenni, nagyon jók voltak a találkozók, úgyhogy köszönet minden szervezőnek. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kollégák elmondtak. Szeretnék beszámolni egy megbeszélésről, harmadik országból érkezőkkel tartottam egy megbeszélést, és próbáltam közvetlen kapcsolatot felvenni velük, és próbáltam ezeknek a megbeszéléseknek az alapján következtetéseket levonni. Úgy gondolom, hogy a korábbiaknál is még sokkal fontosabb és szükségesebb, hogy hangsúlyozzuk, hogy gyakorlati szinten szolidaritást kell, hogy biztosítsunk Olaszország számára, illetve a többi periférikus határország számára, akik nyomás alatt vannak. Olaszország hatalmas nyomás alatt van, hiszen nagyon nagy nehézségekkel küzdenek, és amit láttam, nagyon szakértő módon állnak hozzá a munkához, megpróbálják megoldani ott helyben a problémákat. Ez eh, el kell, hogy ismerjük és nekünk is cselekednünk kell, meg kell, hogy osszuk a tapasztalatot. Görögország, Málta, Ciprusra is érvényes mindez, hiszen ők is nyomás alatt vannak. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, még egyszer tudom, hogy kevés az idő, de mindenképpen szeretem volna elmondani, hogy közvetlenül beszéltünk az emberekkel részletesen, mélybeható beszélgetést tudtunk velük folytatni, és remélem, hogy az jövőbeni döntéseket segíteni fogja. Klocsát a képviselő. Intanto nel apprezzare il lavoro che Először is köszönetet szeretnék mondani, és elismerem azt a munkát, amit a kollégák elvégeztek, különösen Cecilia, aki rendkívül ügyesen oldott meg diplomáciai problémákat is, amivel szembesültünk a missziós során. A látogatás során én hosszan gondolkodtam egy szóra a szó, amit hallgattam, amiket mindenki eh, kiabált, amikor fellázadtak a lampedúzai fiatalok. Itali liberté, Európ liberté. Ez az a szó, amit magam is folyamatosan ismételgettem magamban a hosszú út során, amely akkor is ismételgettem, amikor jók voltak ezek az infrastruktúrák, tehát ez egy utazás a világ végére, olyan orsz, olyan utazásokról van szó, amik amikor emberek meghalnak. Ugyanakkor a mi politikánk az érthetetlen. Milyen nyomás alá kerül egy olyan ország, amelyik 60 millió lakossal rendelkezik, harmadik európai ha, ipari hatalom és a hatodik a világon, amikor a tunéziai bevándorlók megérkeztek, tud, kellett volna segítenünk Tunéziának a forradalom után, és ezt nem tettük meg. Ami a um, forrásokat illeti, én beszéltem az elmúlt héten Tunézia az államtitkárával, és ő kihangsúlyozta ezt a tényt, hogy Európa teljesen érzéketlen volt a humanitárius vízumokkal szemben is, kétszer is, és utána miért és ezt a kérdést a többi európai ország teljesen figyelmen kívül hagytak. Oda kell figyelni a vízumpolitikára, és annak érdekében, hogy megeresítsük a szomszédi viszonyokat, a szomszédi politikákat olyan országokkal, törölni kell a vízumrendszert olyan országokkal szemben, ahol ö, ott vannak a cégeink, akikkel kereskedünk, importálunk, exportálunk, de az embereiket nem akarjuk, mert ö, jön aztán az iszlám, a burka és a többi, mint hogyha mindez fenyegetni Európa alapjait. Bizony, a helyzet nagyon súlyos emberi szempontból, humanitárius szempontból. Például Trápániban azt, lát, azt láttuk, hogy voltak olyan emberek, akiknél nem volt ajtó a WC-ben, a, a zuhanyban nem volt melegvíz, nem volt fűtés, tehát emberi szempontból e, e, tarthatatlan helyzet volt. Én ezt a kérdést továbbra is figyelem, a Trápáni térség prefektusával. Köszönetet szeretnék mondani a misszió tagjainak, Ceciliának, az elnöknek, és kapcsolatban vagyok a prefektussal is, és neki is köszönetet szeretek mondani, mert azóta megoldottunk néhány problémát. Ez az általános helyzet. Ugyanakkor úgy vélem, hogyha a vízum kérdést nem tekintünk át azokkal az országokkal, amelyek ott vannak szemben Olaszországgal, akkor megint fel fog merülni ez a probléma. Bronx úr. Én nem is tudom, hogy a delegáció tagjait hogyan választottuk ki. A meghívás minden frakcióra érvényes volt, vagy aztán kibővítették ezt a függetlenekre is. A bizottságban úgy gondolom, hogy jó munka folyik, persze nem voltam ott mindig minden ülésen. Lehet, hogy éppen nem voltam ott azon az ülésen, amikor a meghívást tisztázták. Lehet, hogy nem hiszik el, de a függetleneknek is lehet feladata az ilyen delegációk munkájában, és lehet, hogy lennének jó megjegyzéseink. Ma délelőtt is említettem már ezt. Nagyon sok tunéziai volt ott a menekültek között. Lehet, hogy ez egy naív kérdés, de mielől menekülnek? Hát új demokratikus rendszer van. Miért jutottak el, és miért mentek el Lampedusa-ba? Oké, okay, thank you. Köszönöm szépen. Most újra megkapja a szót Cecilia, Szicília témájában, de elmondanám, hogy a szicíliai Lampedusai delegáció tagjait először is a koordinátori ülésen egy javaslat hangzott el, és utána a Libe bizottság elfogadta a normál eljárás szerint, és ez ebben az esetben is így történt. Cecília a szó Szicília témájában. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért. Sajnálom, hogy Jakolino úr nincs itt, hiszen lényegi javaslatokat várt el részemről. Én a tele- teljes delegáció nevében jártam el, és a megállapodás szerint ugye az olasz hatóságokkal találkozott szerveztünk, az olasz hatóságoknak levelet küldtünk, és most várjuk a választ erre a hivatalos levélre. Ez hamarosan meg fog érkezni a levelet, a választ mindenki meg fogja kapni, amikor megérkezik. És másról nem állapodtunk meg itt a csoportban. Mindenki nagyra értékelte a benyomásainkról lefolytatott lényegi beszámolót, hiszen azok a képek, amiket láttunk, napról napra követnek minket télen, nyáron, éjjel, napon és éjjel, évekig, hiszen amit látunk elfogadhatatlan sok szempontból, és nem méltó a 21. század Európai Uniójára azok a körülmények, amelyeket bizonyos helyeken látunk. Mindezt meg fogják találni a jegyzőkönyvben, és amint Jakolin úr megfoga, megkapja az olasz fordítást, biztos vagyok benne, hogy egyet fog érteni azzal, amit leírtunk a dokumentumban. Más mondani van pillanatnyilag nincs, mindenkinek szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenért. Nehézségeink is voltak, érdekes perceket is átéltünk, úgy gondolom, hogy a delegációs munka még a politikai családok közötti közelítéshez is hozzájárult, illetve a nemzeti identitásunk egyeztetése közelítéséhez is hozzájárult, úgyhogy az Európai Parlament, a delegáció keretében jó munkát végzett. Ebben a témában és más bevándorlás és menekült jogi témákban is készen akar, arra, hogy együtt dolgozzok önökkel. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy vezette a delegációt, és köszönöm ezt a vállalást, hiszen a LIBE bizottság és az Európai Parlament számára az alapjogok rendkívül fontosak, hiszen itt kopogtatnak az Európa külső határain ezek a személyek. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy röviden számolt be erről. Folytatjuk a napirendünket. Következő napirendi pont egy nagyon fontos téma, amit nemrég kapott meg a Libe Bizottság. 539 per 2001-es EK tanácsi rendelet, amelyben harmadik országbeli személyek, állampolgárok szerepelnek olyan személyek, akiknek vízumot kell kérniük, ha bejönnek az EU-ba, illetve akik mentesek a vízumkötelezettség alól. Előadónk Diaz de Mera úr a jelentés tervezetét november 9-én nyújtotta be, voltak módosítások is ehhez, 41 módosítást nyújtottak be a tagok. Ezek elsősorban a Vézáradékra vonatkoztak, gyors, illetve ideiglenes vízumentesség felfüggesztésre vonatkoztak ezek a módosítások. Diazdemére urat meghallgatjuk, és ezután fél órában lefolytatjuk a megbeszélést. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr elkezdem az előadást azzal, hogy köszönetet mondok a Libe szakbizottság kollégáimnak, az Európai Bizottság képviselőnek és a tanács képviselőnek a segítségét, az együttműködést, mert ezekkel sikerült megoldani nagyon sok problémát ebben az anyagban. Köszönetet szeretnék mondani a titkárság munkatársainak a professzionális hozzáállások miatt. szeretném, hogyha ön meg ö, ö, úgy rendezze meg ezt a vitát, hogy kétszer hallgassuk meg a bizottság képviselőjét. Először miután én szólalok föl, és aztán még egyszer miután a kollégáink felszólaltak ugyanis most arról beszélünk, hogy ezt a tanácsi rendelet módosítása hogyan történik. 42 eh, módosító javaslat, eh, módosító eh, javaslat érkezett. Tatjana 13-at nyújtott be a zöldek részéről, a szociáldemokraták négyet, egyet Fizi úr, majd Boszkur asszony kettőt, ötöt, viszont Gál Kinga asszony. Erzt asszony és Perzsa asszony részéről hat módosító érkezett közösen, és hármat eh, Filides úr nyújtott be az egységes baloldal részéről, aztán Matthew, Veronik Matthew bemutatott egy módosító indítványt, Bertie hármat, és mindkettő a néppárt részéről. Tehát Weber a liberálisok részéről kettőt nyújtott be, Kirkov konzervatívak részéről egy módosított. Végül a legfontosabb kérdés, ez, hogy kaptunk egy módosított az, ö, az elnökség összes képviselőjétől, frakciójától arról van, ez a 28-as módosító, amelyet további tárgyalások elé bocsátjuk ez, és eh, szeretnék kérni erről egy jogi véleményezést a jogi szolgálatok eh, részéről, tehát ezt későbbre halasztjuk. Aztán ezt, ezeket a módosítókat meg kell, hogy vitassam a frakciómon belül, meg kell tudjam a frakcióm álláspontját, mert meg szeretném kapni a frakcióm támogatását, és ezért azokat a javaslatokat, amiket most teszek, azok ideiglenesek. Ahogy önök emlékezhetnek rá, a ennek a módosítás, tanácsi rendeleti módosítása a lényege a következő. Két prioritás van. Először is a, a kölcsönösségi mechanizmusnak és a mentességi klauzulára. Nos, ez minden nagyon fontos dolog az Európai Unió külügyi politikájában. Egyetértek először is a módosítások, módosítási javaslatoknak a, a céljaival. Például ami a mentességi védzáradék kiklauzulával kapcsolatosan, egyetértek ezzel. Én voltam az, aki mindenki előtt mondtam, és ez eh, szerepel az én módosítóimban. Ami az említett mechanizmusnak az elindítását illetően, gondoltam arra, hogy érdemes számokat, százalékokat felhasználni az értékelési folyamatoknál, amely szükséges ahhoz, hogy megállapítjuk, hogy azok a körülményeket, amelyeket egy tagállam jelez, hogy, meg, hogy akkora súlyúak, hogy megszüntessük a vízumentességet vagy sem. Nos, az értékelési folyamatok csak akkor lehetne elindítani, hogyha egy bizonyos százalékot elérünk az eseteknél, tehát amikor például visszautasításra kerülnek a vízumok. Úgy gondolom, hogy érdemesebb követni azt a vonalat, amit Tanya fágyom, illetve a tanácsi jelzet. Az legyen az elsődleges, hogy amikor jelentős változás áll be a körülmények között az adott tagállamban, akkor kell átgondolni. Ami a kölcsönösségi mechanizmust illeti, úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni a jelenlegi rendszert, úgy, ahogy a bizottság mondta. Kanada esete például kiemeli az, hogy milyen gyenge az Európai Uniós politika. Nagyon szembetenő eset ez a kanadai eset. Ez a mechanizmus az összes frakció szándéka szerint azt, amit már eh, ahogy már elhangzott korábban is, szeretném tudni, szeretném hogy világítsanak rá bizonyos kérdésekre. Először is úgy vélem, hogy a bizottságnak időt kellene, eh, időt kellene adni ahhoz, hogy eh, tárgyaljon a harmadik állammal, amikor is vissza kell állítani a eh, vízummentességet. Úgy vélem, hogy egy 90 napos időszakot lecsökkenteni 45 napra, amelyik a 28. módosító szerint történik, az el, úgy vélem, hogy a 45 nap az túl kevés. Úgy vélem, hogy figyelembe kellene venni a politikai és egyéb kapcsolatokat az említett országgal. Emiatt az előzetes jelentésemben azt javaslom, hogy tartsuk meg a 90 napos időszakot, és abban az esetben, amikor a tárgyalások során nem jutunk eredményre, akkor kell elindítani az az együttes döntési eh, folyamatot az adott országgal szemben. Aztán ez az időszak, ezt az időszakot föl lehet használni a bizottság részéről annak énnek érdekében, hogy tovább tárgyaljon, és továbbra is tartsa a nyomás alatt az eh, említett országot. Nos, ezen időszak alatt, hogyha megoldásra jutunk, akkor egyszerűen csak visszavonják ezt a folyamatot. Szeretnénk aztán magyarázatot kapni, Tánja, arra a mechanizmusra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a 90 napos időszak után újra bevezetni az automatikus, az automatikus vízumkötelezettséget, és fölhívnám a figyelmet az automatikus szóra. Szeretném tudni, hogy jogilag mennyire járható ez. Nincsen politikai problémám ezzel a kérdésemmel, hangsúlyozom, hanem csak jogi kételjeim vannak. Ezért szeretnék egy jelentést kérni jogi szempontból, és meg szeretném beszélni mindezt a, ezeket a kérdéseket a frakciómon belül. Elnök úr, ön meghallgatta azt a kérdést, amit föltettem a Dán igazságügyminiszternek. A válaszában a Dán igazságügyminiszter ő csendel válaszolt, és ezt megértem. Kedves Tánya és kedves kollégák, ez rámutat arra, hogy mennyire összetett politikailag ez a kérdés, amivel most foglalkozunk. Tehát sok képességet kell, sok tárgyalási készséget kell bemutatni, és nagyon sok türelmet a döntések meghozatalánál. A közös érdeket szem előtt tartva. Az AFET szakbizottság benyújtott modosítókat, ők arra kértek minket, hogy vegyünk figyelembe az európai kapcsolatokat harmadik országokkal, és én ezt osztanám, ezt az elképzelést, tekintettel arra, hogy azokat a kapcsolatokat, akik kitagazott Frontex, Europol, és úgy vélem, hogy nagyon fontos, tehát, hogy ezek az ügynökségek is részt vegyenek az ilyen eh, folyamatokban. Andrei Kovácsev kollégának is szeretnék eh, köszönetet mondani a tanácsal folyt, lefolytatott eh, tárgyalások során. Ő mindenképpen azon volt, hogy növelje a parlament szerepét az ilyen folyamatokban, annak érdekében, hogy sokkal gyorsabb, sokkal rugalmasabb legyen a politikánk, én úgy vélem, hogy mindezek a döntések meghozatalánál teljesen egyet kell, hogy értsünk. A hozzászólásom második részében, elnök úr, el fogom mondani pontosan, hogy mi a az alap nézőpontom a módosítókat illetően. Ugyanakkor már most kiemelném, hogy a 28-as módosító, amelyik az egésznek a lényegét tartalmazza, az további ö, tárgyalások és megvitatásokra kell bocsájtanom. Köszönöm szépen, Diaz de Vera úr! a, hogy figyelembe vette a 42 módosító indítvány, amit benyújtottak az ön jelentésére, és ahogy ön javasolja, lejegyeztük az óvat, azokat a politikai óvatosságokat, amelyeket alkalmazni kell ilyen eh, téren, és nem csak eh, politikailag kell óvatosan eljárni, hanem jogilag is, és természetesen jogában áll önt eh, felkérni a jogi szolgálatokat arra, hogy véleményezze el mindezt, én úgy vélem, hogy akkor nagyon hasznos lenne, hogyha meghallgatnánk a bizottság képviselőjét, Jan de Koister, tehát Meghallgatjuk most a bizottság képviselőjét, és utána egy rendkívül hosszú lista van a hozzászólók listáján, és de ne felejtsük el, hogy délben a Robert Vizer úr jön, aki az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkaprogramját fogja bemutatni. Rendben van, tehát a bizottság, majd utána egy-egy percben meghallgatjuk a bizottsági tagokat, aztán meg visszakapja szót a bizottság, majd az előadó. Köszönöm, elnök úr. A két konkrét témára fogok most koncentrálni, amit az előadó felvetett. Az egyik a kölcsönségi mechanizmus, a második pedig a felfüggesztési mechanizmus és ki fogok részletesen térni a kölcsönségi mechanizmus a kapcsolatban a 28-as a több alkalommal is felmerült, hogy ez esetleg konszenzust fog jelenteni az egyes frakciók között. Nem fogom eltitkolni, hogy a bizottság részéről jogi kételjeink vannak a javaslata kapcsolatban. Konkrétan egy tagállam, amely egy ilyen nem kölcsönösségi eset áldozata lesz, a bizottságot kell, hogy tájékoztassa, illetve a javaslat szerint a tanácsot és a parlamentet is, ami persze nekünk nem probléma. Ez a ezt a, közé, ezt a jelzést közé kell tenni, és aztán 45 napon belül a bizottságnak már is lépéseket kell tennie, hogy lezárja ezt a nem kölcsönösségi helyzetet. A 28-as módosító szerint javasolnia kell a változást. Tehát a bizottságnak nincs semmilyen mozgástere a helyzet értékelése tekintetében. Ugye a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Tehát itt nincs kezdeményezés lehetősége a bizottságnak. Az előadó azt is mondta, hogy a felfüggesztési mechanizmusban az AFET bizottság szerinti javaslat esetében mi a szerepe a bizottságnak? A kölcsönség hiányának ebben az esetében, illetve amikor fölmerül a lehetőség a kölcsönség visszaállításának, a külső kapcsolatokat, külügyi kapcsolatokat mindenképpen figyelembe kell venni. Hogyha egy ilyen erős automatizmus állna fönn a bizottságot kötelező módon, ez a bizottság számára szerintem nem elfogadható. Egy második megjegyzésem is lenne az automatikus rendszerrel kapcsolatban, hiszen a módosítóban az szerepel, hogy egyrészt ez bizottsági javaslat 45 napot követően, és csak akkor mentesül ez a bizottság, hogyha együtt döntés keretében a mechanizmust leállították. Tehát a parlament vagy a tanács részéről. Ugye mindez a külső kapcsolatokat érinti. Hát akkor feltenném a következő kérdést. Ennek az automatikus kölcsönségi rendszernek mi az előnye, ha a tanács és a parlament esetében nem lesz meg az elvárt többség, akkor milyen nyomást tudunk mi gyakorolni a harmadik országra? Hiszen így a harmadik ország nem lesz nyomás alatt, mert a javaslat nem került elfogadásra. Tehát ennél hatékonyabb kölcsönségi módszert kell, hogy kidolgozzunk. Az, azzal egyetértünk, hogy kell egy ilyen rendszer, de az ilyenfajta automatikus rendszerrel szerintünk nem lenne hatékony a rendszer. A védáradékkal kapcsolatban a felfüggesztési rendszer tekintetében, hogyha ennek a nevét, a címkét megváltoztatják, az számunkra nem okoz problémát. Igazából a kritériumokban rejlik a lényeg, a bizottság, tanács és a parlament egyetért abban, úgy gondolom, hogy kivetes esetekben szükség van a felfüggesztési mechanizmusra. Ahogy tudják, a parlament komit- komitológiai eljárást javasol matematikai számításokkal. Ezt követően lenne lehetőség arra, hogy a bizottság értékelje a helyzetet az összes releváns körülmény figyelembevételével, konkrétan a külügyi kapcsolatokra gondolunk itt. A tanácsban ez a pontos, mérhető kritériumok megtárgyalása kerülnek. A parlamenttől azt szeretnénk hallani, hogy a parlamentnek mi a véleménye a kritériumok tekintetében, a mechanizmus beindító kritériumok tekintetében. Tudom, hogy a bizottságot kritizálták, hogy nagyon csak a matematikára akar hagyatkozni ebben a témában. Hangsúlyozni kívánom, hogy mi úgy gondoljuk, hogy pontos, egyértelmű, tiszta kritériumokra van szükség a mechanizmus elindításához. Persze, ha a mechanizmus beindult, akkor már nincs matematika, nincsenek automatizmusok. Akkor már tényleges politikai értékelést kell végezni, ami ö, lehetőleg ö, arra fogja vezetni a bizottságot, hogy a vízumentességet fel kell függeszteni. Tehát nem a csak kizárólag matematikai kritériumok alapján fogja az értékelést a bizottság elvégezni. Elnök, köszönöm szépen, most a tagok szólhatnak hozzá, kettő perce van mindenkinek, illetve talán a tanács képviselőjét fogjuk most először meghallgatni, sajnos nem tudom a nevét, de azért kérdezném, hogy van e, itt a tanácsban a tanácsot képviselő személy, Susan Meyerham asszony tanács részéről szeretne hozzászólni a témához, mielőtt megkezdjük a vitát a bizottságban? Nem. Jeg vil selvfølgelig gerne eh, tage ordet, og jeg vil meget gerne eh, tage... Igen, én nagyon szívesen hozzászólnék ehhez a dologhoz, és minden megjegyzést már most köszönök, ami elhangzott itt, és nagyon köszönöm a módosító indítványokat is a jelentéstevő és más tagok részéről is. Külön köszönöm a tegnap délutáni megbeszélést, ahol véleményt cserélhettünk a témában. Ugye ehhez tartozott az is, hogy a Dán miniszter válaszolhatott közvetlenül a dolgokhoz. Ez egy nagyon bonyolult és kényes téma, nem tisztázott ennek minden része, és az automatizmus, ami itt a javaslatban szerepel, szintén nem teljesen tisztázott. Én a Dán elnökség részéről elmondhatom, hogy ez egy fontos prioritást jelent számunkra, és nagyon reméljük, hogy a parlamenttel folytatandó tárgyalások folytatódhatnak hogy előrelépést fogunk tudni elérni, és a tanácsi munkacsoportban egyébként mi is nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy előreléphessünk, és reméljük, hogy sikerül még talán a parlamenttel tisztázni a kérdéseket a Dán elnökség alatt a parlamenttel. Köszönöm szépen, mindenki két percet kap, Buzotil úr. Köszönöm szépen elnök úr először, és Díaz de Mera úrnak szeretnék köszönetet mondani, nem csak, hogy bemutatta a jelentését, hanem a teljes megközelítését is, ahogy foglalkozik ezzel a dossziéval. Nagyon nyitott a tekintetben, hogy nekünk, illetve a többi frakciónak mi a vélemény ebben a témában. Most szeretnék a felfüggesztési mechanizmusról beszélni. Úgy gondolom, hogy védzaradék, felfüggesztési mechanizmus, mindegy, hogy hogy hívjuk, erre szükség van mindenképpen, és támogatnám az automatizmus. Nem igazán győzött meg a bizottság véleménye a tekintetben, hogy védi a kizárólagos kezdeményezési jogát. Nem hiszem, hogy ezt egy intézményi háborúvá kéne tennünk. Szerintem pragmatikusan kell eljárnunk. Ha megnézzük, hogy mi is történik, csak egy következtetés vonhatunk le. Ma nincs közös vízumrendszerünk mert amikor egy vagy több ország célponttá válik, vagy kimarad harmadik országok részéről a víza mentesek tekintetében, akkor egyedül maradnak, magá, magukra maradnak ezek az országok. És a bizottság eddig nem segített nekünk. Csak egy ö, konkrét esetet mondanék. A legkisebb ö, tagállam, hazám Nyolc évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, megszüntettük a víza szükségességet a brazil állampolgárok tekintetében. Erre szükség volt a vízum kódexhez. Ezt megtettük, rendben. Eltelt nyolc év, a máltai állampolgárok még további három tagállam állampolgáraival együtt még mindig vízumot kell, hogy kérjenek ahhoz, hogy Brazíliába beutazhassanak. Hát ez abszolút elfogadhatatlan. Ez a csődjét mutatja a kölcsönösségi elvnek. Nyolc hosszú év telt el, és az állampolgároknak ebből elegük van. Ez mutatja, hogy nincs közös vízumrendszerünk. Hogyha ezt meg akarjuk valósítani, ezt csak egyféle módon lehet megtenni. Amikor egy harmadik ország továbbra is indokolatlanul hosszú ideig fenntartja a vízumkötelezettséget, akkor egy automatikus rendszer fel kell, hogy függesse a előnyöket azon ország állampolgárai számára a mi rendszerünk alapján. Elnök, köszönöm. Fajcson asszony következik. Lépa precedőcsin, hvala lépa. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen az előadónak, Demera úrnak és az árnyék jelentéstevőknek is, és köszönöm a Dán elnökségnek és az Európai Bizottságnak is a kiváló együttműködést. Két, két megjegyzésem lenne. Nagyon röviden, két perc áll rendelkezésemre. A felfüggesztési mechanizmus Természetesen ez egy politikai, nagyon kényes eljárás lenne, és egyetértek azzal, hogy ezt a mechanizmus csak utolsó megoldásként lehetne használni. Egy olyan eszköz, amely egy olyan eszköz, amit akkor lehet bevetni, amikor egy paradox helyzet merül fel, máskülönben Máskülönben, hogyha normálisan használnánk ezt, normális módon használnánk ezt, akkor már rögtön fel is függeszthetnénk például a nyugat-baltakáni országokkal ö, szemben. Nem csak nem csak matematikára, összegekre és százalékokra lehet támaszkodni, amikor a felfüggesztési mechanizmusokat vezetnénk be. Én nem szeretnék százalékokat alkalmazni, hanem egy olyan megfogalmazást szeretnénk bevezetni, amelyik olyan szavakat tartalmaz, mint a rendkívüli, egyedi, alkalom, amikor ezeket az, az adott országnak a lakosságát érinti. Annak érdekében, hogy ne jussunk egy olyan helyzetbe, amikor is megnyitjuk az ajtót, illetve lezárjuk az ajtót azok számára, akik megérkeznének az Európai Unióba és menedéket kérnének. Meg kell hagyni a lehetőséget nekik, hogy menedéki jogot kérjenek. Úgy vélem, hogy az egész eljárás során a, a, mi intézményünket be kell vonni, a bizottságnak tá, tájékoztatnia kell a tanácsot és a parlamentet, a két politikai intézményt, és le kell írnia részletesen a helyzetet, amennyiben ilyen megoldáshoz folyamodnának. Három hónap belül tájékoztatni kell a parlamentet és a tanácsot egy ilyen fejleményről. A szakbizottságunk aztán egy saját véleményt nyújthat be, anélkül, hogy ezzel sérteni az együttöntési mechanizmusokat ami a felfüggesztési mechanizmus életét a 28-as módosító indítványnál ott lesz a tárgyalási folyamat, és megértem Demerre képviselő úr aggájait, ugyanis ez a felfüggesztési mechanizmus nem működik megfelelően. Legalábbis úgy gondoljuk, hogy nem fog úgy működni, hogy a kis országok, mint például a Cseh köztársaság, elsz szigetelt helyzetbe kerüljenek olyan országokkal szemben, mint Kanada vagy az Egyesült Államokkal szemben, vagy például Ausztria. Ausztriát is megfenyegett az Egyesült Államok, hogy nem fogja megkapni a vízumentességet, amennyiben nem nyújt a rendőrségről rendőrségről szóló adatokat, tehát ezek ezekre oda kell figyelni. Volt egy európai parlamenti jelentés 2010-ben, amikor is megkérte a bizottságot eh, arra, hogy hozzon létre egy új felfüggesztési mechanizmust, amely kérvényes minden tagállamra. Annak érdekében, hogy eh, ne legyen egy bilaterális sértés a vízum elismerésnek harmadik országok részéről. Ez a Európai Uniós jelentés volt, és azt kérem, hogy ezt tartsuk tiszteletbe. Ez rendkívül kényes téma, én úgy gondolom, hogy megfelelően bölcs döntéseket fogunk hozni és azt szeretném, hogy a felfüggesztő vízum felfüggesztési rendszert soha nem fogják alkalmazni, tekintettel arra, hogy a szabad mozgás biztosítása az egyik alapvető jogunk. Köszönöm szépen, ő azt asszonyi a szó. Tessék. Köszönöm szépen. Én ezzel kapcsolatban a következőt szeretném hozzáfűzni. Először is ez a felfüggesztési dolog, ez csak a legeslegutolsó eszköz legyen. Tehát azért gondoljuk végig, hogy ez mit is hozna magával. Tehát ezzel nem szabad játszadoznunk, hanem nagyon fontos, hogy fogalmazzuk meg, hogy ez a felfüggesztés mit jelentene egész konkrétan is. Tehát ezzel nekem azért problémáim vannak, hiszen itt a különböző mechanizmusokról is beszélünk, ez így rendben is van, de azért nagyon óvatosak legyünk. Itt világos mechanizmust kell tisztázni, hogy nehogy valami önkényesség is előfordulhasson, és Buzutil úr által elmondottakhoz csatlakoznék, a közös vízumrendszerre szükségünk van, ezzel ugyanis nem rendelkezünk, és szükségünk van rá, ezt még továbbiakban meg kell vitatnunk, és hogyha a 28-as módosítóra gondolunk a jogi aggályokra, akkor azért beszéljünk ezekről. Az a véleményünk, hogy mindenképpen beszéljük ezt meg, és az itt javasolt legal opinion kérjük be a jogi véleményt ezzel kapcsolatban, és én alapvetően egy ilyen mechanizmust támogatnék, ami egész világos szabályozásokat tartalmazna. Még két különböző gondolat. Tanya Verhoeven elmondta, hogy itt ne százalékos kulcsokkal dolgozzunk. Én is ugyanebben az irányba mennék el, de akkor viszont nem jutunk messzire. Tehát az, hogy a a külső országokhoz tartozó polgárok számának növekedése, hát ez elég homályos. Tehát én azt hiszem, hogy itt azért mégiscsak valamiféle százalékos kulcsokról beszélni kellene. Mert azért vannak itt javaslatok, amik nekem sem tetszenek részben, de azért, hogyha megnézzük ezeket, például a 33-as módosítót megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy itt valami hasonló dolgokat meg kell vitatni, de a külső országokból származó polgárokat azért meg kell valamilyen módon vizsgálni, és hiszen a számuk azért mégiscsak döntő lehet, és visszautalnék a 35-ös módosító indítványra, amiben azt hiszem, hogy egy kicsit világosabban megfogalmaztuk azt, hogy a felfüggesztést hogyan is értenénk, amikor például bűnügyekről van szó, vagy szervezetbűnözésről, vagy emberkereskedelemről, ezekről a dolgokról kicsit konkrétabban kellene beszélnünk. Én azt hiszem, hogy itt konkrétabb megfogalmazásra azért mégiscsak messzebbre jutnánk, hogyha Tanya Palom megfogalmazása egyébként jó, de azért bizonyos konkrét esetekben ez akadályt is jelenthet a, az megoldáshoz vezető úton. Köszönöm. Thank you, Chair. And... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani én is Diaz de Mera úrnak és az árnyék előadóknak. Remélem, jó lesz a végső eredmény. De köztervet meghallgatva, már két ajánlom vannak e tekintetben. Minden esetre ismerik a véleményemet. Hogyha 28-as módosítással kapcsolatban kölcsönösségről beszélünk, akkor megvolt a véleményük erről az árnyék előadóknak. Ugye az automatizmus hatékonyságát kérdőjelezte meg. Az én válaszom el tekintetben az, hogy ez az automatizmus egy megelőző jellegű, a harmadik ország tudnia fog, tudni fogja, hogy létezik ez a mechanizmus. És akkor majd fölteszi magának a kérdést, hogy tényleg be akarja vezetni egy vagy több EU tagállammal szemben a vízumkötelezettséget. Ez a legfontosabb aspektusa a kérdésnek. Ami pedig a felfüggesztést illeti, remélem, hogy a jogi szolgálat el fogja fogadni a véleményünket, és akkor majd tovább tudunk lépni. Szóval felfüggesztés, többféle javaslat van előttünk. A frakciónk az 50%-ot 100 darabra módosítaná, Igazából ennek a lényege, hogy jelentős legyen a növekedés. Számunkra ez fontos. Hogy milyen matematikai módszereket használunk, ezzel kapcsolatban azért annyit mondanék, hogy a aritmetika a matematikának csak egy nagyon pici része, úgyhogy a százalékos arány igen, az sima aritmetika. De Fontos itt, hogy mi a lényeg, és e tekintetben biztos, hogy egy jó megfogalmazást fogunk tudni találni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Rojtovászony. Já bych taky velice chtěla poděkovat všem zpravodajům a kolegům, kteří Köszönöm szépen a kollégáknak, az előadónak és az árnyék jelentéstevőknek a munkáját olyan munka, amelyiknek az a célja, hogy egy olyan egységes vízumrendszert hozzanak létre, amely jelenleg nem létezik. Jelenleg a tagállamoknak a kezei meg vannak kötve, és a bilaterális kapcsolatokkal nem fogunk semmit sem elérni. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak, a, amit eddig tett, az az, hogy gyakorlatilag követte ezeket a bilaterális tárgyalásokat, de semmilyen módon nem fejtett ki semmilyen nyomást ezekkel szemben, a harmadik országokkal szemben, hogy áttekintsék, átnézzék az álláspontjukat, és megváltoztassák a véleményüket a vízum helyzettel kapcsolatban, hogy újra megnyissák az ajtókat az adott országok előtt. Úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek egy nagyon világos üzenetet kell küldeni ebben az értelemben. Az én támogatom, és az én nemzeti delegációm is támogatja ezt a 28-as módosítót, ami a kölcsönösséget illeti, elmondanék valamit, ami nagyon fontos. 2001 óta létezik ez a rendszer, és hogyha jelenleg panaszkodunk arra, hogy mi a helyzet most, és mi történik a Sixpack-kel, nos, ott megint megjelenik, de ez nem egy olyan mechanizmus, ami meglepő kell, hogy legyen, vagy olyasmi, ami kételyeket ébrezhet fel bennünk. Igazándiból itt a határidő kérdéséről van szó ez a vízumpolitika ezzel az automatikus jelleggel elsősorban preventív jelleget kell, hogy öltsön, olyan országokkal szemben, amelyek egy összetett helyzetet teremtettek tagállamokkal szemben. Köszönöm, Bronx. Köszönöm szépen vannak fontos értékei ennek a javaslatnak, közös vízum, nem tudom, hogy miért kell, hogy közös legyen az a vízumpolitika, nem mindegy. Minden esetre a szabálytalan vagy törvénytelen bevándorlás korlátozásáról is szó van itt. Másik megjegyzésem, hogy a vízumentesség alapján sok harmadik országbeli állampolgár nemzetközi védelmet kér, pedig ez nem is megalapodott. Természetesen kell, hogy legyen egy ilyen rendszer, de az értékelést csak akkor kezdenék meg, miután történt valamilyen lépés, illetve jelentősen megnövekszik a törvénytelen vagy törvényellenes bevándorlás. Miért kell megvárni, hogy nagyon sok illegális bevándorló beérkezzen, mielőtt megkezdjük ezt a rendszert, az eljárást? A vízumra a szabálytalan bevándorlás korlátozására van szükség, ez az indoklás. Én nem így gondolom, nem értek ezzel egyet. Nem szabad, hogy a vízum kérelmeket nagyon hosszasan bírálják el elektronikusan, gyorsan ki kell ezeket adni. De ez lényeges. Amikor Ausztriába elmegyek meglátogatni a családtagjaimat, két perc alatt megszerzem a vízumot. A szeretném felhívni a figyelmet a hatóságoknak erre az aspektusra is. A vízumoknak kell létezniük minden olyan ország esetében, ahol fölmerülhet, hogy az állampolgárai ennek az országnak Európába akarnak bejönni és itt ragadni. Van egy másik fontos kérdés. Egyáltalán nem valószínű, hogy EU államok állampolgárai illegálisan nagy számban más országokba akarnának bevándorolni. Elnök, köszönöm szépen. Volt egy javaslat Diaz de Mérau részéről, hogy esetleg a bizottságot hallgassuk meg a szakbizottsági tagok kérdéseit követően, és ezután végül adnám meg a szót Diaz de Mérau nak Köszönöm, elnök úr felfüggesztési mechanizmussal kapcsolatban folytatni kell a megbeszélést a kritériumok meghatározásáról. Hallottam, hogy néhány tag azt mondta, hogy elég, hogyha súlyos helyzet merül föl, hogyha növekszik hirtelen az ilyen személyek száma, de voltak olyan takok is, akik azt mondták, hogy ez csak a végső megoldás legyen, és reméljük, hogy erre az eszközre soha nem lesz szükség. Aztán az utolsó témával kapcsolatban a bizottság persze ezzel teljesen egyetért, de attól félünk, hogy minél kevésbé konkrét a beindító mechanizmus, annál nagyobb lesz a kockázat, hogy a jövőben egy vagy több tagállam nem indítja be a mechanizmust. Úgyhogy e, emiatt nem szabad elfelejtenünk amikor folytatjuk ezt a vitát, hogy ezeket az aspektusokat is figyelembe kell, hogy vegyük. Az Európai Parlament szerepe tekintetében a felfüggesztési mechanizmusban Amióta megkezdtük a, a bizottsági javaslatra folytatott vitát, mindig is mondtam, hogy a bizottságnak politikai vállalása van a tekintetben, hogy bevonja az Európai Parlamentet a témába. Természetesen intézményileg egészséges módon kell, hogy ez történjen, vagyis a komitológiai alapszabályokat, elveket tiszteletben kell tartani. Készen állunk arra, hogy együtt dolgozzunk önökkel, és hogy megtaláljuk így közösen a megfelelő megoldásokat. Aztán a kemény téma a kölcsönösségi mechanizmus. Az egyik tag arra utalt, hogy a 2001-es rezsimben volt egy ilyen rendszer, de soha nem került használatra. Egy tagállam volt, amely beindította a mechanizmust, mielőtt az új nem automatikus kölcsönségi rendszer átvette a korábbi rendszernek a helyét. Úgyhogy egy tagállam se használta, és az automatizmus attól tartok, hogy soha nem befolyásolta a harmadik országokat, amelyek bevezették a vízumkötelezettségeket. Aztán a meglévő rendszer hatékonyságával kapcsolatban, ha elnök úr megengedi, most nem akarok polémizálni, de egyetemen kell, hogy fogalmazzak. A bizottság megvan arról győződve, hogy a jelenlegi mechanizmus elégséges, legalábbis mostanáig elégséges volt. Több mint száz nem kölcsönségi helyzetben igazából USA-val és Kanadával merültek fel ezek a témák, néhány tagállam még ennek áldozata, és ott van még Brazília, amit szintén említettek, de azért ebben kapcsolatban szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy tárgyaltunk a vízamentességi megállapodásról, kölcsönségi alapon Brazíliával, de még a brazil parlament nem ratifikálta ezt a bizottságnak. A bizottság felvette a kapcsolatot a brazil hatóságokkal, és próbálta ezt felgyorsítani, de mindig azt a választ kapjuk, hogy szuverén az ő nemzeti parlamentjük a ratifikáció tekintetében. Úgyhogy ebben az esetben a mi eszközeink, hogy nagyobb nyomást gyakoroljunk, korlátozottak. De egyetértek abba, hogy hatékonyabbá kell, hogy tegyük ezt, de a teljes közös politikát kell kialakítani. A 28-as módosítás sem garantálja ezt, hiszen megvan, egy, megvan a lehetőség az automatizmus leállítására. A parlament és a tanács úgy dönthet, hogy nem vezetjük be a vízum kötelezettséget az érdekelt harmadik ország esetében. Abban az esetben nem lesz közös, teljes mértékben közös vízumpolitikánk. Elnök, köszönöm. Kérdezném a tanácsot, hogy szeretne hozzászólni. Nem, akkor, vagy igen, tanács, tessék tegye meg, de röviden kérem. Ja, tak eh, for ordet. Jeg kan kort sige, at... Köszönöm szépen, és egészen rövid leszek. Ugyanis a felfüggesztési mechanizmust illetően a tagállamok már megállapodtak egy szövegtervezetben, és a jelentésben szereplő pontokat is figyelembe vettük, és tudomásul vettük a módosítási indítványokban szereplő javaslatokat. A kölcsönösség tekintetében a tagállamok a parlament oldalán állnak, és ugyanúgy látják a dolgokat a kölcsönösség tekintetében a vízumügyekben, mint a parlament. Azt gondoljuk, hogy ezzel a javaslattal pótlagos mozgásteret teremtenénk az összes résztvevő részéről, és nagyon fontos a parlament korai bevonása az eszmecserébe, tehát nagyon fontos, hogy az intézmények nagyon gyorsan tudjanak reagálni a külső országokkal kapcsolatos kérdésekben. Tehát hatékony eszköztárat kell itt kialakítani annak érdekében, hogy megőrizhessük az EU-n belüli szolidaritást. Jelen pillanatban még nem tudunk ugyan részletekkel szolgálni a szöveget, a tagállamok jelen pillanatban még tárgyalások témájával fogják tenni a vízum munkacsoportban a tanácsi ülésen február 7-én fogják ezt megvitatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg, megpróbálom betartani az időt, amit nagy nehézségek árán önnek sikerül betartania. Először is el szeretném mondani, hogy sajnálom, hogy kimaradt valami, mégpedig, hogy megköszönjem még egyszer a lengyel elnökség erőfeszítéseit az együttműködés tekintetében, mert nagyon sokat dolgoztunk együtt Huszter úr és a bizottság. Köszönöm szépen az önök nyelvezetét, amelyek pontos, és eh, köszönöm szépen az jó szándékukat is, amelyeket sokszor kifejezték, annak érdekében, hogy eh, felélinkítsék a parlament szerepét egy ilyen eh, eljárásban. Nagyon szívesen hallgattam, nagy örömmel hallgattam a tanács, a Dán elnökség szóvivői részéről az, hogy a tagállamok támogatják a parlamentet. Rendkívül elégedettek vagyunk ezzel. Köszönöm Simon a hozzászólását, és köszönöm Tányának a megjegyzéseit, amelyeket már ismertem. Ernst asszony, 33-as és 35-ös módosítók százalékkal szeretne e, százalékokat, és a nevükön akarja, hogy szólítsuk meg a dolgokat, amikor bűnökről van szó. Tatjana, amelyik a megelőző mechanizmusról beszélt, és nem akar számokról beszélni, mint ahogy, mivel hogy matematikus, hanem inkább jelentős növekedésről szeretne beszélni. Köszönöm szépen Rojtova kolléganőmnek, aki a néppárt tagja, és aki szinten aláírta a 28-as módosító indítványt, ő is a prevencióra helyezi a hangsúlyt. Bronx úr azt mondja, hogy számára a kölcsönösség nem fontos. Rendben, konkrét információkat szeretnénk, és ideiglenes eh, dolgokat szeretnék mondani. Petje úr, a nép a, ennek elfogadom a módosító javaslatát, Betnie úr, úgy szinte hármat elfogadom, Beber asszony a li, liberálisok részéről két módosítót nyújtott be, és mind a kettőt elfogadtuk. Kirkov úr, cél részéről egy módosítót nyújtott be, egyet elfogadom. Aztán az UE Cornélia, az UE-ról Cornélia, Krisztin és Sziliánkosz, ők három módosítót nyújtottak be, és mind a hármat elutasítottam. Cornélia és Krisztin eh, benyújtottak hat módosítót, és ezzel kapcsolatosan négyet elfogadok, egyet elutasítom, és egyet tárgyalál, tárgyalhatónak vélem, eh, felveszem velük a kapcsolatot ezzel kapcsolatban. Ami a szociáldemokratákat illeti, tánya, négy módosítót nyújtott be, kettőt elfogadom, kettőt meg tárgyalhatónak tartom ezek között van a, a híres, hírhet 28-as módosító is. Aztán Bentyú úr benyújtott egy módosítót, és ezt elfogadom a szociáldemokraták részéről. Of course, két módosítót nyújtott be, mind a kettő tárgyalhatónak vélem, mert az Európai Bíróságra utalnak, és van nekem egy hetes módosító, ami ezzel összefügg. Kérem nézze meg. Gál Kinga asszony, Göncön Kinga asszony, ötöt nyújtott be, négyet elfogadok, és egyet elutasítok. Aztán a zöldek részéről Tatján hármat nyújtott be, kettőt fogadok el ezek közül, ötöt elutasítok, és hatot tudok vele megtárgyalni. Tehát összefoglalva ennyi. Elnök úr, nagyon sokat kell még tárgyalnunk a 28-as, illetve a 10-es módosító indítványokról. A 10-es az enyém, a 28-as az a többi frakció részéről érkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek, köszönöm nem csak azért, hogy ennyire Eh, hozzájárult ahhoz, hogy megfelelő időpontban befejezzük ezt a témát, hanem hogy pontosan felsorolta mindazokat a eh, megjegyzéseket, amiket kapott eddig, eh, ugyanakkor jelezte azt is, hogy melyeket fogad el részletesen, és melyek azok, amelyek tárgyalhatónak vél. Ennek érdekében a LIBE tagjai akik részt vesznek ebben a folyamatban, tudják pontosan, hogy mi az előadónak az álláspontja, és akkor tudjuk pontosan, hogy mit következik ezután. Úgy látom, hogy megint jelentkezik Diaz Evera úr. Igen, elnök úr, köszönöm szépen a megértését, nagyon röviden kihagytam valamit, ami nagyon fontos. Alexander Álvaro nyújtotta ide felém, őt nagyon nagyra tartom emiatt. Nagyon hasznos lenne, hogy a bizottság ezt vegye figyelembe, illetve itt a parlament jogi szolgálata. Alexander azt mondja, hogy van egy nagyon fontos precedens az automatizmussal kapcsolatosan, nevezetesen a most elfogadott gazdasági csomagról, a hatos csomagról van szó. Vegyük figyelembe, hogy az 2011-es 1173, 1174 és 1175-ös 2011-es novemberben tartalmazzák ugyan ezt az automatikus eljárást. Ezt Álvaro úr mondja nekem, tiszteletben tartom ezt, kérem vegye figyelem, vegyék figyelembe ezt a megjegyzést, amikor kidolgozzák az álláspontjukat. Köszönöm szépen! Köszönöm, ezt feljegyeztük, feljegyeztük ezt a megjegyzést az előadó részéről. Egyértelmű tehát, hogy a jogi szolgálat eh, értékelését fogjuk kérni, hogy világítson rá ezekre a bizonyos kérdésekre, melyek kétségeket ébresztenek, eh, kölcsönösségi, záradék és egyéb ilyeneket. Nos, még egy fél óránk van, következő napi rendi pont, és utána következik a koordinátorok ülése, ugyebár. Nos, szeretnénk itt üdvözölni Robert Visser úrat, aki az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal igazgatója, az EASO igazgatója. Üdvözöljük Önt itt, Viszer úr, és várjuk, hogy bemutassa a 2012-es munkaprogramját az ügynökségnek. Viszer úr, öné a szó. Mr. Chairman. Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak az év elején. Again, a reminder. Még egyszer emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Víszer úr már elkezdte a beszámolóját, úgyhogy kérem, hogy akik kimennek a teremből, ezt csöndesen tegyék meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. 2012 év elején tartottam ezt a beszámolót. Február 1-én tavaly kezdtem meg a munkámat, úgyhogy 2012 lesz a te első teljes éve az ügynökségnek. Az első év az építkezés és a munka ideje volt, természetesen az új szervezetet fel kellett építeni, és dolgoznunk kellett korlátozott számú specifikus témákon, amelyekkel kapcsolatban Görögországot említeném, és a Görögországnak biztosított támogatást. A munkaprogramban próbálunk sok területet lefedni, sokféle feladatot eh, lefedni, hiszen a rendeletben ezek szerepelnek. Szeretnék néhány eh, konkrétumot említeni, és néhány témáról részletesebben beszámolni. az ügynökség feladata, hogy támogassa a közös európai menekültügyi rendszert, hogy a gyakorlatra, napi gyakorlatra fordítsa le tagállami gyakorlatra ezeket a feladatokat, megfelelve a közös menekültügyi politikának, rendszernek. Az ügynökség ezzel kapcsolatban három-négy fontos témára fog koncentrálni az egyik a alapoknál a helyszínen történő támogatás azon a helyen, ahol a legjobban tudunk dolgozni, vagyis ez az oktatás és a képzés. Egy Európát átfogó programról van szó, vagyis az összes dolgozók, akik a helyszínen fognak dolgozni, fontos, hogy ugyanolyan felkészültséggel rendelkezzenek, ugyanolyan oktatást kapjanak, hiszen ez az első és ez a legjobb megközelítése annak, hogy az operatív gyakorlat közelíthessen. Második lépés megbízható információkat próbálunk terjeszteni a menekülügyi folyamat lényegéről. Itt ugye a származási ország a fontos kérdés, és a menekült kérelem elbírálása. Hogyha az információk függetlenek, pártatlanok, megbízhatóak, akkor ezzel tudunk a legjobban hozzájárulni a magas minőségű menekültügyi eljáráshoz. Harmadik megjegyzésem, és itt nem fontossági sorrendben említem a témákat, egy riasztási rendszer tudják, hogy különböző formokon. Éppen most folyik a vita erről az úgynevezett korai riasztási rendszerről. A rendeletben az ilyen riasztási rendszernek az alapja már le lehet fektetve. Idén próbáljuk felépíteni ezt a rendszert, illetve ezt a munkát már tavaly is megkezdtük. Tájékoztatásról van szó, ugye az egyes tagállami helyzetekre vonatkozó összehasonlítható, információkat kívánunk gyűjteni, jelenleg ez még nem működik. A második eh, téma pedig, hogy a saját rendszerüket a tagállamok milyen módon építik fel, és a külső tényezők figyelembevétele. Mit tudunk tanulni egymástól, mit kell, hogy elemezzünk, mi tudunk eh, előrejelezni, nincsen kristálygömbünk, de azért analízeseket, elemzéseket, rendeket meg tudunk figyelni, és így talán megelőző intézkedéseket is tudunk hozni, vagy legalábbis felkészítő intézkedéseket tudunk hozni egy viszonylag korai stádiumban, remélhetőleg. Van egy ettől eltérő, de egyáltalán nem kevésbé fontos téma, a szolidaritás. Mindaz, ahol fontos a szolidaritás, ott fel kell lépni, de speciális esetekben speciális szolidaritásra van szükség, például Görögország esetében. Itt most folytjuk, folytatjuk a tárgyalást egy másik tagállammal, ahol szintén speciális sürgőségi támogatásra lesz szükség. Itt a napokban fogjuk ezt tisztázni. Aztán van egy sor más téma is természetesen, amit említene, említeni kell a munkaprogrammal kapcsolatban. Ezek közül egyet emelnék ki, a kísérlet nélküli kiskorú bevándorlók témáját említeném, foglalkoznunk kell ezzel. Végül a külső dimenzió. Sajnálatosnak tartom, ez egy lényegi része a bevándorlási dossziénak. Idén Nem fogunk belemenni ennek a témának a részleteibe, oly módon, mint ahogy ez szükséges lenne, mert csökkent a költségvetési keretünk, ezt el kellett, hogy fogadjam. Remélem, hogy jövőre ez a helyzet meg fog változni. És szeretném most megragadni az alkalmat, hogy köszöntet mondjak az Európai Parlamentnek, azért a módosításért, ami aztán persze a saját útját járta, de próbáltak támogatni az az a munkáját ezzel. Két végső megjegyzésem van, elnök úr. Az egyik, hogy a, mielőtt kineveztek a meghallgatáson, december 2010. december 9-én megígértem az Európai Parlamentnek, hogy konzultációs formot fogok szervezni a civil szervezetekkel munkám első évében. December 15-én az első konzultációs fórumot Valettában, Máltán meg is tartottuk. És nagy örömömre szolgált, hogy a LIBE szakbizottság hivatalosan részt vett Jean Lambert alakjában. Jó indítás volt ez. A párbeszéd a civil szervezetekkel nem azt jelenti, hogy találkozókat szervezünk, és az biztos, hogy nem jelentheti, hogy csak egy találkozót szervezünk. Igazából egy folyamatot kezdtünk el ezzel az első találkozóval, és nagyon jók voltak a benyomásaim az első találkozót követően. Elnök úr, az utolsó megjegyzésem, a szervezet felépítése nulláról nem könnyű, ezt mindenki tudja, nagyon sok formális előírásnak kell megfelelni, eljárási előírásoknak. Minden esetre most már az irodát fölállítottuk, 35 alkalmazattal Máltán, és van egy ideiglenes irodánk 10 fővel Brüsszelben. Úgyhogy a, az irány jó. Most Máltán egy ideiglenes épületben dolgozunk, és remélem, hogy idén már meg tudjuk kapni a végső épületét az irodának, már csak azért is, mert évvégére kb. 60 dolgozónk lesz. Elnök, köszönöm szépen, megnyitom a vitát. Talán a bizottság képviselője, Giulio Di Blasi úr szeretne hozzászólni? Nem. Nem szükséges, rendben. Akkor megkezdjük a tagok meghallgatását. Buzutil úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is szeretném üdvözölni Viszer úrat a szakbizottság előtt. Nagy öröm számunkra, hogy eljött hozzánk. Tavaly február 1-én nevezték ki, és a, a szakbizottsággal ugye az első mézesetek elteltek, ahogy ön is mondta, most már 2012-ben igazán komolyan együtt kell, hogy dolgozzunk. Ahogy nagyon helyesen jelezte, az Európai Parlament erősen támogatta ennek az ügynökségnek a felállítását, és most türelmetlenül várjuk, hogy megkezdje a tényleges munkát egy olyan területen, ami számunkra nagyon fontos. Három kérdésem lenne. Ma délelőtt itt volt a Dán elnökség részéről az igazságügyminiszter, és azt mondta, hogy holnap konkrét szolidaritási mechanizmus lesz a igazságügyi miniszterek tanácsülésén az egyik téma. Szeretném megkérdezni, hogy mi önnek erről a véleménye, illetve nemrég kiadott közleménnyel kapcsolatban is a szolidaritás témájában, hogy ez a tényleges szolidaritási mechanizmus fölállításához a menekültügyi területen hogyan fog hozzájárulni. Második kérdésem, a relokációs projekt Málta esetében. Ha jól értem, az EASO azt tervezi, hogy ne átmeneti legyen ez a mechanizmus, hanem minden tagállam számára legyen ez érvényes, amelyek élvezhetik az előnyét ennek. Kérdezem, hogy ezt a projektet elkezdték-e már, mert amennyire én tudom, nem igazán sikeres mostanáig ez a projekt. Utolsó kérdésem, az EASO tanulmányoz-e, vagy hozzájárul-e ahhoz, ami most történik, vagyis a Dublini rendelet felülvizsgálatához ami most ugye befagyott a tanácsnál, hogy ön is tudja. A Dublini rendelet lehet, hogy befagyott, de addig is az Európai Bíróság az ítéleteit meghozza, és most már vannak olyan ítéletek, amelyek lényegében azt mondják, hogy a jelenlegi formájában a Dublini rendelet nem alkalmazható hiszen emberi jogok tiszteletben tartása kétséges emiatt. Kérdezném, hogy a folyó vitához az EASZO hozzájárul-e, ugye ehhez a vitához, ami a Dublini rendeletről folyik, hiszen ez egy nagyon fontos kérdése a menekültügyi csomagnak. Köszönöm szépen, Robert de López a szó. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Vizer úr, hogy itt megjelent előttünk. Már régóta szerettünk volna önnel beszélni, meghallgatni a tapasztalatait ennek az irodának az élén. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a munkaprogram vonalait, amit felvázolt, azok számomra elégtelenek, ugyanis nem tér a konkrét terepére, szeretnénk egy sokkal elmélyültebb magyarázatot arra, hogy mit is készít, mit is csinál a az ügynökség, mert ezek a nagy vonalakat el tudja mondani a bizottság is, de ha már ön itt van, akkor szeretnénk tudni, hogy például milyen információkat kap az ügynökség hogy összegyűjti az információkat a kormányok részéről, a tagállamok részéről. Hány olyan olyan tele van, ahol begyűjthetik a bevándorlókat a déli országokban. Akkor is, hogyha nincs egy Európai Uniós rendszer, akkor is, hogyha csak egy kormányközi információáramlásról van szó, hányan vannak a, a, ilyen e, telepeken, hányan várakoznak az eljárásra, hányan vannak azok, akik a Dublini hátalazat alá ö, vannak, ö, hányan azok, akiket visszaküldenek a saját származási országokra ezekből a táborokban, amelyek a déli országokban vannak. Úgy véljük, hogy ezek alapvető információk, a, ezekben a bevándorlási kérdésekben, és mivel hogy ön nem tért rá ezekre a számokra, ez olyan, mint ez olyan, mint ez azt jelenti, hogy mi képviselők nem kaptuk meg ezeket a számokat. Már pedig ez a célja ennek az ügynökségnek, hogy összegyűjtse ezeket az információkat, és ezeket továbbítsa. Ez csak akkor tud működni, amikor a tagállamok meg küldik az ügynökségnek ezeket az információkat, és ön továbbítja nekünk. Ugyanis ezek a menekdékjogot kérők nagyon rossz helyzetben vannak, semmilyen eljárási garanciát nem kapnak, az eljárások hossza rendkívül hosszú, rendkívül kívül sokkal hosszabb, mint az, amit élveznek a bűnelkövetők az Európai Unióban és az EASZO egy olyan ügynökség, amelyik csak akkor tud működni rendesen, hogyha szilárd információkat kap, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az info, a szolidaritás megerősítése érdekében font, pontos számokat osszon meg mindenkivel az ügynökség. Ismerünk néhány kísérleti programot, amelyek szolidaritás gyakorol, és úgy véljük, hogy az a, ezek a programok, amelyek körülbelül 300 menekültet érintenek, mennyi idő lesz szükség arra, hogy az a több ezer ember, akik olyan helyzetbe kerültek, azok megkapják a támogatást. Olyan, ezek a kísérleti programok, ezek százasával mennek, százasával csinálják ezeket a ö, kísérleti fázisokat, ezért kérdem én azt, hogy mennyi ideig lesz szükség arra, hogy ezeket tényleg alkalmazzuk a gyakorlatban. Mert ez egy szégyen az Európai Unió számára. Pápa Nikolau úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Viszarul, köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a bevezetőjét, és az összes információt, amit megosztott velünk. Görögországból jöttem, és a szakbizottság nevében a menekültügyi csomagról kapcsolatban dolgozom. Európai szinten követem az összes előrelépést, ami a menekült jogi témában történik, és szorosan követem azt is, hogy önök milyen támogatást biztosítanak. Nagyon sok vita során, amikor az érdekelt felekkel, az NGO-kkal, kollégákkal, más intézmények képviselővel egyeztetünk, az EASO-ra úgy utalnak, mint egy új eszköz, amit a jövőben tudunk használni, azért, hogy megoldásokat találjunk több tárgyás alatt lévő dosszé témájában, és több projekt tekintetében, amelyeket támogatni kívánunk. Például a korai értesítőrendszer rendszer kulcseleme a Dublin 2-es rendeletről folytatott tárgyalásoknak. És itt a munkaprogramban látom, hogy összesen egy ember foglalkozik ezzel a témával, a korai értesítőrendszer felállításával. Azzal egyetértek, amit mondott, hogy nulláról kell, hogy felállítsa az ügynökséget. ez senki nem mondja kétségbe. Hogy megmondjam őszintén, az EASO-ról folytatott viták során én mindig támogatom az EASO-t, én hiszek ebben az ügynökségben. És általában azt a választ kapom, az EASO az egy új ügynökség, még nem állt föl. A véleményem az, és itt csatlakoznék az, amit Buzutil és Ropero de Diaz kollégám mondott, az ELZO kell, hogy az európai szintű menekültügyi témák szakértője legyen. Az én véleményem szerint egy szakértői csapatot állítunk föl az ELZO keretében, amely támogatni tudja az összes tagállamot. A kérdésem, Ebben az időszakban Európában maga úgy gondolja, hogy ezzel a szakértői háttérrel rendelkezik az EASO? Említette, hogy a finanszírozás, ahogy mondta, nem megfelelő, de ettől függetlenül a mandátuma ami arra vonatkozik, az én véleményem szerint, hogy egy szakértői ügynökségé kell válniuk, hogy valós megoldásokat tudjanak javasolni a menekültügyi eljárásokban. Készen állnak erre? Elnök, köszönöm. Angelili asszony. Grazie, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok én is, és üdvözlöm én is Vissza úrt azért, hogy itt van. Három kérdésem van. Az első kettet feltette már Buzutil képviselő. E, ú, tehát újfent felteszem őket, hogy mi a szerepe az erep az Európai Megmenekültügyi Támogatási Hivatalnak a szolidaritási folyamatok megerősítésében és a Dublini folyamatban, a szabály, rendelet folyamatában. A kérdé, a másik kérdés a kíséret nélküli kiskorúak vonatkozik, a kiskorúak rendkívül sérülékeny egyének, tehát nagyobb figyelmet érdemelnek, annyira, olyannyira, hogy a biz, Libe szakbizottság kérte a bizottságtól, hogy legyen erre vonatkozóan egy kísérleti projekt, és ez meg is valósult. Tudjuk, hogy, hogy gyakran a civil szervezetek vagy a helyi hatosságok azok, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, fiatalok, munkájukkal, ugyanakkor mindezt megfelelő támogatás nélkül végzik, annál is inkább, mert a gyermekeknél, a kiskorúaknál sokkal nagyobb a figyelem, amit szentelni kell, nem csak, hogy úgy, nem csak is iskolába kell járniuk, hanem például pszichológiai támogatásra is szorulhatnak. Mindezt megfelelő módon kell megtenni. Szükség van megfelelő anyagi erőforrásra és humán erőforrásra is. Ön utalt erre a témára, ugyanakkor szeretnék további tát, információt kapni ebben a témában. Köszönöm. Nem, Mathieu. Mathieu asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm igazgató urat. Két kérdésem van. Az első a képzésre vonatkozik, szeretnék többet tudni erről, eh, képzési programokról, ugyanakkor, hogy milyen kapcsolatokat tart fönn a Frontex ügynökséggel. Köszönöm szépen, Bronx úr végezetül. Parancsoljon. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Lehet, hogy a választópolgárok megkérdezik, hogy miért kell közös menekültjogi politikát felállítani, hiszen a kormányok a saját lakosságuk érdekében sikeresen tudnak lobbizni azok ellen, akik menekült jogot kérnek. Felelősséggel tartozunk ezekkel a személyekkel szemben, és ebben az esetben konkrétan az EU tudjuk hibáztatni. Nem értem, hogy miért ilyen fontos az EU számára ez a védelem. Az EU kárhoztatásával igazából nem találjuk meg a felelősséget, elszámoltathatóságot nem tudjuk megoldani az európai polgárok számára. Az Európai Parlamentnek természetesen van egy elvi felelőssége, de ez a sok intézmény közül csak az egyik, és a választópolgárok nagy többsége nem tudja, hogy melyik képviselő mit tesz. 2014-re talán ezekre majd vissza kell, hogy gondoljunk, elnök. Visszaróra, öné a szó kérem, hogy válaszolja meg a feltett kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr, és minden tagnak szeretnék köszönetet mondani a kérdéseket, a megjegyzésekért. Igen, vége a mézes heteknek, úgyhogy most már teljesíteni kell. Teljesen megértem az általános megjegyzés. Ugye most a következő évet éljük már, a második évet. Az ügynökség hozzáadott értéket kell, hogy biztosítson, és nem pedig ok nélkül kell, hogy költekezzen. Értem. Ha megengedi, néhány konkrét témát szeretnék említeni vissza fogok térni a kérdésekre és a megjegyzésekre általánosságban is. Vajon az EASO a szolidaritási mechanizmusban, vagyis a Dublin 2 tárgyalásban részt vesz-e a két téma kapcsolódik egymáshoz? A válasz igen, holnap az igazságügyi tanácsülésen ott leszek, és felkértek arra, hogy a vitán vegyek részt, eddig is bevontak ebbe a vitába, néhány javaslattal is előálltunk. Én úgy gondolom, hogy ez a természetes szerepe, feladata az eazo nak hiszen szereplői vagyunk. Amit én értesítőrendszernek hívtam most, korábban pedig korái értesítőrendszernek neveztük, ez tényleg komoly dolog. És most azonnal átérnék Papa Nikola úr kérdésére, vajon az ELZO képes lesz-e valaha ezt a feladatot ellátni? Hát ez a kulcsfontosságú kérdés. Magamnak, jó magamnak is feltettem ezt a kérdést. Ugye korlátozottak a forrásai az ügynökségnek, ugyanakkor a másik oldalon nagyon nagyok az elvárások tapasztalatom mostanáig az, hogy erre igen le tudunk választ adni, de támogatásra van szükség. Tehát még a támogatóirodának is támogatásra van szüksége minden oldalról. És most rá is térnék az tájékoztató információs vagy értesítő rendszerre. Ezt a rendszert csak akkor lehet felállítani, ahogy ezt López asszony is említette, hogyha együtt dolgozunk. És igazából eléggé meglepő, hogy most ez az információ nem áll rendelkezésünkre. Az Európai Unió már elég régóta létezik, a menekültügy több mint tíz éve, vagy több mint tíz éve az EU előtt van, bizonyos országok számára lehet, hogy már ez korábban is így volt, és még mind nincs összehasonlítható, megbízható, független információnk ezekről a témákról. Nem néhány hetes kérdés ez, keményen kell, hogy dolgozzunk, a tagállami információkat, amik rendelkezésre állnak, felhasználjuk, ezeket rendszerezzük. Papa Nikola úr kérdése az volt, hogy a az elzós mandátum elégséges-e ehhez. Megteszünk minden, ami rajtunk múlik. A cél az ott van, hogy valamilyen fajta információs és egy korai jelzési rendszer föl kell, hogy állítsunk. De hivatalosan nincs ö, meg a lehetőségem arra, hogy a tagállamok számára előírjam, hogy milyen fajta definíciót alkalmazzanak, milyen információt gyűjtsenek, milyen adatot adjanak át. Az ügynökségen belül az igazgatósággal, bizottsággal, az UNCHR-rel együtt úgy gondolom, hogy ezt úgy lehet megszervezni, hogy egy elfogadható eredményt érjünk el. A folyamatot novemberben megkezdtük, csak november óta vannak embereim, úgyhogy persze ez nem kifogás, ugye igazából februártól novemberig nem voltak embereim, csak mondanám, tehát hogy nem februártól kérjék rajtam számon az elvégzett munkát. Minden esetre az első éves jelentésben már lesznek statisztikai adatok és információk. Tavaszra remélhetőleg ez össze fog állni, ugye március-április magasságában. Ez lesz az első jelentés, ezt persze majd el kell fogadni, de legalább néhány olyan információt majd be tudok tenni ebbe a jelentésbe, amire mint többen is utaltak az ilyenfajta információk alapján a szakértői pozíciót, független szakértői pozíciót, amit nagyon helyesen kértek, majd látni fogják ebben a jelentésben az Eurostattal igazából nem dolgozunk együtt a tagállamok szintjén, hanem, hanem a, az NGO-kkal, a nem szervezetekkel próbáljuk független módon egyeztetni a rendelkezésre álló forrásokat, a meglévő, Európában meglévő információkat. A relokáció kérdése és Málta fontos, hiszen a bizottsági közlemény tavaly évvégén megjelent, és abban is szerepelt, hogy a, a relokáció fontosabb téma kell, hogy legyen a mi szakpolitikánkban. A más folyamat második fázisára vonatkozóan már kapunk támogatást, most készítjük ezt elő, úgyhogy mostanáig aktívan nem voltam bevonva, de amint a második fázis aktiválva lesz, ez a helyzet változik. Még gyorsan megnézem, hogy mire nem adtam választ. Igen, a kisrát nélküli kiskorúak, ez egy fontos téma ezen a területen. Bizonyos mértékben mi az Európai Bizottságnak vagyunk a megbízottjai. Ugye van egy európai szintű akcióterv a kísérlet nélküli kiskorú menekültek tekintetében, amiben persze több szereplőt említenek, nem csak az ügynökség a felelős ennek a kérdésnek. Szorosan együtt dolgozunk a bizottsággal, a Frontex-el, egy sor akciótervhez tartozó konkrét akció területén. Két fő témára koncentrálunk. A kor értékelése, ezt most nem kell, hogy megmagyarázzam, ugye nagyon fontos ez a téma, és a kontextus. A kor értékelés követően hogyan kell foglalkoznunk a kísérlet nélküli kiskorúakkal praktikus gyakorlati iránymutatásokat készítünk elő a tagállamok számára, jó gyakorlatokat is felsorolunk ebben, illetve általános iránymutatásokat is, amit kérjük, hogy vegyenek figyelembe. A nem kormány szervezetek természetesen ebben a folyamatban is részt vesznek, valamint a vitának is részesei. Az oktatás pilota projektként indult egy képzési program, egy úgynevezett G-Desk konferencia, ez néhány évvel ezelőtt történt, néhány tagállam részt vett ezen, és idén, január 1 az EASO átvette a teljes IAC Európai Menekültügyi projektnek a témáját 27 tagállam számára, vagy esetleg 28 tagállam számára ugye jövő évtől, hiszen az általános alapképzési programot fogjuk felállítani. Már idénre is tervezünk 13 képzést az európai menekültügyi témákról. Úgy gondolom, hogy ez egy intenzív projekt lesz. Frontex-e való együttműködés, több specifikus területen együttműködünk a Frontex-el, már említettem a kísérlet nélküli kiskorúakat, hiszen a Frontexnek itt is van szerepe a határ ellenőrzés területén. A kockázatelemzés, a riasztási rendszer, itt ugye adatokra van szükség, és a Frontexnek is vannak begyűjtött adatai, kár párhuzamosan ugyanazt a munkát elvégezni. Görögország témájában is együtt dolgozunk, a görög akció terv a menekült joggal és a határőrizettel együtt foglalkozik, és egy sor más területen is most mérjük fel, hogy hogyan tudunk együtt működni, például a képzés területén, hiszen mindkét ügynökség bizonyos mértékben azonos témákban szervez képzést. Az elszámoltathatóság témájában elmondhatnám, hogy én személy szerint privilégiumnak élem meg azt, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépését követően mi vagyunk az első új ügynökség, úgyhogy készen állunk az elszámolásra a parlament számára. Elnök, köszönöm szépen Visser úrra, és köszönöm szépen, hogy bemutatta az ügynökségének a 2012-es munkaprogramját. Köszönet minden hozzászólának, és 5 perc késésben vagyunk. Köszönet a tolmácsoknak, azért a plusz munkáért, amit végeztek a számunkra. Visszaról minden jót kívánunk önnek. Egy perc lélegzetvételnyi idő, úgyhogy azok a tagok, azok a képviselők, akik a zárt